Diamo inizio. Benvenuti a tutti, diamo inizio alla commissione. Abbiamo un pomeriggio. Jó napot kívánok! Megkezdjük akkor a szakbizottság munkáját sok dolgunk van ma délutánra, úgyhogy nagyon gyorsan áttekintjük a napi rendet először is. Bizonyos technikai okokból arról kell beszámolnom, hogy nem mindig kapjuk meg a teljes tolmácsolási szolgáltatási kört. Most nincsen holland, szlován, bolgár, dán, finn nyelv. Ami a görögöt illeti, görög tolmácsolás olyan mértékben van, hogyha felszólalna göl, erre van lehetőség, de nincsen görögre tolmácsolás. szállítási problémák miatt az egyik kollégánk nem lehet ma itt. Úgyhogy a hatodik napi rendi pontot szeretnénk holnapra halasztani. Holnap délelőtt kerül rá sor a szavazás után hogyha nincsen több észrevételük a napirenddel kapcsolatosan, akkor elfogadtuk ezzel a módosítással a napirendünket. Hogyha az ülés végéig nem emelnek ellene kifogást, akkor a 15-ei, illetve 25-26-ai jegyzőkönyvünket is jóvá hagytuk, ha az ülés végéig nem érkezik ez ellen kifogás. A mai ülésünk az interneten közvetítésre kerül, ugyanúgy, mint a holnap délelőtt is. Holnap délelőtt lesz a legtöbb munkánk, sok szavazás lesz. Emellett szeretném elmondani, hogy a VTO főigazgatója, Pascal Lemi úr, az INTE bizottsági ülésen vesz részt holnap három órakor. A jelenlegi helyzetről számol majd be a dohai tárgyalási fordulóról, és akit a mi szakbizottságunkból érdekel ez a téma, részt vehet az ülésen, tehát a VTO főigazgatója Pascal Lamy holnap az INTE szakbizottság ülésén szólal fel három órakor, erre hívom fel az érdeklődők figyelmét. Con il punto 4. Misure specifiche. Lépjünk tovább a negyedik napi rendi pontunkra. Ez az Unió legkülső régióra vonatkozó egyedi mezőgazdasági intézkedéseket takarja. Luis Pablo Alves a, az előadója a témának. A bizottsági javaslatot októberben mutatták be konzultációs eljárásban. Ez egyébként a 247 per 2006-os rendeletet módosítja a különböző mezőgazdasági intézkedésekre vonatkozólag. Elsősorban az a célja, hogy bevezessen, kiterjesszen vagy módosítson megfele- meg lévő szabályokat Madeirára, az Azori-szigetekre vonatkozólag, a cukor, a tej és a bor ágazatokban. Ez a dosszié együttdöntés elé került a Lisszaboni szerződés elfogadása után a módosított rendeletet viszonylag sürgős elfogadni, már csak azért minél hamarabb életbe kell, hogy lépjenek az új szabályok. Most gyorsan Álvesz úrnak megadom a szót. Üdvözlöm a bizottság képviselőjét Hogárt urat elsősorban, aki a körünkben van. Álvesz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy szolidaritásomnak adjak hangot, hiszen tragikus események történtek Madeirán, és az áldozatok családtagjainak, hozzátartozóinak szeretném kifejezni együttérzésemet. Portugál állampolgárként úgy érzem, hogy hangot kell adnom szolidaritásomnak Madeira lakóival, Nagyon fontos, hogy az Európai Unió jelenléte érezhető legyen a legkülső régiókban, és az állampolgárok érezzék, hogy szolidaritásunknak adunk kifejezést velük. Ami a napirendi ponton szereplő témát illeti, A 247 per 2006-os rendelet módosításáról van szó, egyedi intézkedésekről, amelyek az unió legkülső régió részére szóló mezőgazdasági intézkedéseket takarják. Ez egy technikai intézkedés. A legfontosabb változások szakmai jellegű technikai módosítások a cukor, a tej és a bor ágazatban ezeken a piacokon. És az én nézőpontom szerint ez a változás kedvező lesz a kérdéses legkülső régiók számára. Nem lesz túl nagy hatásuk a már életben lévő támogatási mechanizmusokra, Ezek a támogatási mechanizmusok szükségesek, de azok a módosítások, amelyeket bevezetünk itt, ezek is szükségesek, hiszen ezek a mezőgazdasági piacok azok, amelyek a legkiszolgáltatottabbak a piacok elhelyezkedése miatt. Olyan kérdés ez, amelyekkel nap mint nap találkozunk a tejtermékek piacán. Ez egy nagyon-nagyon fontos piac, de súlyosan érintette a gazdasági válság. 30%-ban portugál termelésről van itt szó. A számvevőszék a közelmúltban kiadott egy jelentést, amely hangsúlyozza, hogy előfordulhat, hogy a kisebb termelők felhagynak a termeléssel a tejtermékek piacán, pontosan a gazdasági válság hatásai miatt. Ami a cukorrépa termelést illeti, ez a legjobb alternatívája a tejtermelésnek, mind a jövedelem szempontjából, mind a környezetvédelmi hatás szempontjából. Ahhoz, hogy átálljanak a termelők és a folyamataikat is átállítsák erre a termelésre, ehhez hosszú távú perspektívára van szükség. Egyfajta iparosodott termelési színvonalra be kell állniuk, amely életképessé teszi a termelést. Ezért azt javaslom, hogy a negyedik cikk harmadik bekezdése a maximális termeléssel és export mennyiséggel kapcsolatosan. Ezt december 30 egyedikéig terjesszük ki, 2019-ről beszélek, és 30 ezer tonna legyen a határérték a 3000 tonnás határérték azt jelenteni, hogy ennek a szektornak megvan a minimális kritikus határértéke az életképes termelés érdekében, és a versenyre nem lesz ez igazi hatással, hiszen a cuká, cukortermelés csak 1 százalékát teszi ki Portugália cukortermelésének, és egy elenyésző százalékát az EU termelésének. Ami a kap felülvizsgálatát illeti, és a sokszínűség fenntartását, ebből a szempontból és meg kell említeni, hogy súlyos gazdasági nehézségekkel néznek szembe az érintett termelők. A helyi cukortermelés nem elégséges ahhoz, hogy a cukor feldolgozási kvótákat kitöltsék, nincsen megfelelő mennyiségű nyers anyag, cukornyersanyag a piacon, ezért nagyon fontos ez a felmentés, ez a mentesség a nyers nátszukorra vonatkozólag a bizottság szabályaival kapcsolatosan. Ami a tejhiányt illeti a Kanári-szigeteken, a sovány tejport használják a fogyasztók tejpótlóként, különösen a legszegényebbek, sok éve ez a gyakorlat. A bizottság most azt javasolja, hogy ezt a derogációt 2013. december 31-éig terjesszük ki. Alapvető eleme ez a termék a helyi élelmiszerellátásnak, és ezért az előadó úgy gondolja, hogy a jelenlegi derogációt állandósítani kell, a helyi tejtermelés nem elégséges az Európai Unió francia tengeren túli területein, illetve Madeira területén sem. Az előadó támogatja ezt az intézkedést, vagyis hogy a derogáció Madeirára is vonatkozzon, hogy UHT tejet állítsanak elő emberi fogyasztásra, illetve hogy a helyben előállított tejtermékeket is ezek szerint a szabályok szerint értékesítsék. Ami a bort illeti, a portugáliai szőlős földekre vonatkozó szabályozás még nem szerepelt a 247-2006-os rendeletben, ezért ezt vissza kell helyezni ezeket a rendelkezéseket. A többi módosítás a Lisszaboni szerződés életbe lépésével kapcsolatos az jogalkotási folyamattal. Ezek a módosítások azért lényegesek, mert változik a jogalap, az eljárás, korábban komitológia vonatkozott erre a jogszabályra, és a visszamenőleges alkalmazást is biztosítani kell, hogy a derogációk 2010. január 1-én életbe léphessenek visszamenőleges hatállyal minden érintett termelőre vonatkozólag. Emlékeztetném önöket, hogy én a regi bizottságban emellett szavaztam. Úgy gondolom, hogy ez egy kiegyenlített megközelítésű jelentés, a változások is megalapozottak, amelyeket előirányoz, de mint önök is tudják, ez olyan téma, amelyet én minden erőmmel támogatok. Ez egy előzetes jelentés, és a szakbizottságnak szélesebb hatásköre van ezzel a jelentéssel kapcsolatosan, ezért nagyon szívesen egyeztetek a kollégákkal bármilyen javaslatról. Tisztában vagyok felelősségemmel, és mindent meg fogok tenni, hogy az Európai Parlament álláspontját megvédjem, hogy az első olvasatban a rendelet elfogadásra kerüljön, és ezek az intézkedések szolgálhassák 2010. január 1-től a termelők érdekeit. A il dibattito. Köszönjük szépen. Akkor megnyitjuk ezennel a vitát. Kik szeretnének szót kérni? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek ezért a beszámolóért, tekintettel a Perem vidéken a legkülső régiók helyzetére, és természetesen mi is kifejezésre juttatjuk együttérzésünket a katasztrófa sújtotta területtel Madérán. A legkülső régiókon felmerülő problémákkal kapcsolatban állást kívánunk foglalni, különös tekintettel arra, hogy lehetővé tegyük a mezőgazdálkodást ezeken a területeken. Frakcióm nevében a répa, cukor és a cukor KPS-szel kapcsolatosan voltam én a megbízott jelentéstevő, és természetesen biztosítanunk kell a megfelelő infrastruktúrát, a termesztéshez, és megértem természetesen azt is, hogy Észak-Európa vonatkozásában például irreleváns lenne ilyen volumenű cukortermesztést elvárni. Ez a 3000 tonnás változás tulajdonképpen olyan változás most, ami nem fogja hatását mutatni a szupermarketekben, meg fogjuk vizsgálni ezt a javaslatot, ami szerepel itt, de úgy gondolom, hogy a helyes irányba mutat. Köszönjük szépen, Albert. További felszólalók. Louise. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is támogatom ezt a jelentést. Úgy gondolom, hogy a helyes megközelítést alkalmazza, és ez azt így mutatja, hogy ismeri a részleteket, és ért a tárgyhoz a jelentős készítője. Ha most rátekintünk arra, hogy mekkora a problémákkal küzd ez a terület, talán nem is tudjuk még, hogy milyen kihatása lesz majd a döntéseinknek az Európa központjától távol eső területeken élőknek, vagy akik esetleg még messzebb élnek, mint a Reunion francia területen. Úgyhogy frakcióm nevében mindenképpen támogatjuk ezt a megközelítést. Köszönjük, mondja az elnök. George Lyon, köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet mondanék a jelentéstevőnek ezért a jelentésért. Mint gazda, aki Skóciában tevékenykedik. Hát azt kell mondanom, hogy nem vagyok annyira messze, én sem Madeirához képest, és van egy pár érvem, amit előkészítettem a mai vitára, különös tekintettel a répa cukorra, illetve annak exportjára Nyugat-Európa felé. Egyetértek azzal, hogy helyes irányba mutat ez a jelentés, támogatni tudjuk e, az elképzeléseket és a eső szigeteket, úgyhogy mindazzal kapcsolatban, amit itt a jelentésben olvasunk, csak gratulálni tudok a jelentés megfogalmazásának. Köszönöm szépen. Valaki más? Úgy tűnik, hogy az összes frakció egyetért ezzel. támogatással támogatnunk kell ezeket a területeket. Ez a cukor vonatkozó elképzelés újszerűnek tűnik, de a kihatása a, a teljes kontextus tekintve azt gondolom, hogy nem lesz óriási volumenű. Frakcióm nevében úgy gondolom, hogy fogjuk tudni támogatni ezt a csapás irányt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mártin következik. Az előttem szólókhoz csatlakozva azt mondom, hogy köszönöm szépen a jelentést a jelentéstevőnek, nagyon intenzíven foglalkozott vele, ez megmutatkozik a munkáján. És azt gondolom nagyon fontos, hogy most jelzést adjunk arról, hogy a legkülső régiókon jelentkező problémákat felismerjük, kezeljük és próbáljuk őket segíteni, hiszen ez is a feladata többek között az Európai Uniónak helyesen hangzott itt el, hogy az európai piacra vonatkozóan ezek a mennyiségek, amelyekről itt beszélünk, nem fognak nagyon nagy hatást gyakorolni, viszont az érintett régiók vonatkozásában pozitív hozadékuk lesz. Rendben, mondja az elnök. Akkor én is csatlakoznék ahhoz, ami már elhangzott itt egy pár felszólalótól. Először is köszönhet a kiváló munkáért Alves képviselőtársunknak. Most Ulgar úr következik a, biz, a bizottságtól. Köszönöm szépen. A bizottság nevében én is kifejezésre juttatnám együttérzésemet a madérai áldozatokkal, bármilyen módon segítséget tudunk nyújtani, természetesen ezt felajánljuk. Ami pedig a mezőgazdálkodást illeti, a helyi kormányzat bármikor, amikor ilyen helyzet előáll, előállhat egy külön vidékfejlesztési tervvel, illetve egy olyan tervvel, amely ugyan éves döntéseken alapul, de egyedi döntéseket és következményeket hozhat. Mindenki, aki itt van a teremben, gondolom ugyanígy érez, és együttérzését fejezi ki a madérai áldozatokkal. A második dolog, amiről szeretnék beszélni, ez az első alkalom, hogy együttdöntés keretében és a Lisszaboni szerződésnek megfelelően most megtárgyalunk egy javaslatot. Azt gondolom, hogy nagyon jó együttműködésre tekintünk vissza a múltban, és bízunk abban, hogy ez így lesz a jövőben is. Ami a mai tárgyat illeti, amelyel itt foglalkozunk az ülésünken, a, termi- a bizottság javaslatában egyértelműsítette, hogy a cukora vonatkozóan e, különleges helyzettel állunk szebben. Ezt felismertük már a múltban, amikor elfogadtuk a e, rendelkezést egy átmeneti derogációval. Egy kicsit hagy magyarázzam el ezt a rendszert. Ez a rendszer arra alapul, hogy nehéz körülmények között kénytelenek tevékenykedni ezek a legkülső régiók, gazdasági, földrajzi tekintetben is nehéz körülmények között, és ezért az ellátás is nagyon egyedi, alacsony szinten kellene biztosítani a helyi fogyasztás biztosítása érdekében. Vámok nélkül képzeltük el ezt a rendszert, megint csak aláhúzom a helyi fogyasztást. A probléma talán az, hogy felmerülhet egy olyan igény, hogy térjünk el az általános szabályoktól, és például az Azori szigeteken a szinága cég más áron értékesítse a cukort, cukrot. A cukorfeldolgozás követően pedig a kontinensre szállítaná, és magasabb áron értékesítse azt. Tehát van itt egy olyan elem, hogy különböző ki, más elbánásban részesülne egy-egy cég, például szabadon importálhatnának, viszont a minimum árat mindenképpen meg kellene fizetni, ami az AKC országok vonatkozásában rögzítésre került. Importálhatnak továbbá a kvóták figyelembe vételével is, gondolok itt például a Brazíliára és a nátszukorra, de akkor 98 eurós vámot kellene fizetniük a behozatal kortonnánként. Brazíliában olcsón bevásárolni és a kontinensen drágán eladni, hát ez egy mm, jó elképzelés, de ez diszkrimináló hatású a cégekkel kapcsolatban, a, fino, a finomítókkal szemben. De ez egy bizonyos múltra tekül, tekint már vissza, hiszen a portugál ö, cukortermelők között portói székhelyjel előállt egy olyan helyzet, hogy beperelték azokat, akik a rendelkezéseket nem tartották be, és a hát úgymond tradicionális, hagyományos mennyiségeket nem tartották be, 140 tonnáról beszélünk itt egyébként aki ezt a volument meghaladó mennyiséget, tehát akár 3000 tonnát is szállítana, ő ellene nyújtották be tehát a keres, keresetet, és miután a versenytorzító hatású volt ez a gyakorlat, elmarasztalták ezt a céget. Ez a diszkriminációs elem kerül kifejezésre a módosító javaslatban. Térjünk most vissza a korábbi javaslat, amikor volt egy átmeneti időszak, egy derogáció, ahol a kontinens felé engedélyezve volt bizonyos volumenű cukor szállítása. Ez tulajdonképpen a restrukturáció érdekében meghatározott egyedi döntésen alapult ez a lehetőség, de mostani probléma az, hogy a derogáció lejártával nem hozta helyzetbe a céget sem, és a helyi kormányzatot sem, hogy az azori szigeteken a, a remélt fejlesztést és volument elérjék. Cukorrépáról beszélünk, és répa cukorról. 1300 euró per hektárnyi támogatással indult a támogatási rendszer, most pedig 42 euró a támogatás a fehér cukor kilójára. Ezt a támogatást tudtuk nyújtani a nevez, neve, nevezett cukorfinomítónak. További derogra, derogáció kilátásba helyezéséhez egy megfelelő és nagyon megalapozott indoklásra volna szükség annak érdekében, hogy ez valóban elvezet oda, hogy a célkitűzések megvalósításra kerülnek, még amikor ugye az első derogációt megkapták az azori szigetek, viszont nem sikerült elérniük azokat. Azaz, további kivételt kell most képezni, hiszen a támogatás nélkül nem maradna életben, nem tudna fent maradni az azori szigeteki cukorfinomító. Őszintén szólva, úgy tűnik, hogy most nincs megfelelő alap arra, hogy ezt a kivételt megadjuk, azaz ezt a derogációt meghosszabbítsuk az ilyen típusú termesztés fenntartására. A diversifikáció volna fontos, Amennyiben ez nem történik meg, akkor sajnos a környezet szempontjából sem mondható pozitívnak ez a fajta termesztés. Tehát a helyi szintű kormányzattól is egy elkötelezettségre van szükség, megfelelő pénzeszközre arra, hogy szerkezetváltozás történjen, és biztosítsuk azt, hogy ennek a cégnek tulajdonképpen nem a fennmaradáshoz nyújtsunk támogatást, hanem fenntartható módon tudja saját maga előállítani és feldolgozni a cukrot. Ahogy Alves úr is elmondta, 5000 tonnáról beszélünk, tehát ennek van piaca, de ez nem a kontinensen felmerülő piac lenne, hanem a helyi azori szigeteki piacokon kellene, hogy elkeljen. Úgyhogy jelenleg erről a javaslatról, erről a módosító javaslatról tárgyalunk. A Régiók Bizottságában van egy elképzelés, amely szerint az általános szabályból ki kellene emelni ezt az egyet, és a hagyományos volumenekhez ragaszkodjunk. Ha nem így járunk ugyanis el, akkor tulajdonképpen alacsony áron harmadik országból behozatalt fogunk támogatni, majd pedig drágán fogjuk továbbvinni az, az említett értékeket, árucikkeket. Ha most az Azori szigetekről beszélünk, onnan Madérára megyünk tovább, majd Portugáliába és a kontinensre, akkor művi úton fogunk olyan problémát generálni, amire nincsen szükség, mert ez megint csak versenytorzítást fog eredményezni és amennyiben ezt támogatjuk, akkor újra bírósági ügy keveredik ki ebből az ügyből, és ezért elnök úr azt mondtam, hogy a bizottságnak hát jelenleg még tartózkodó álláspontja van. Köszönöm. Molto bene, Lars. Köszönöm szépen, nagyszerű, Lars. Úgy hiszem, Lars Hulgart komoly szakértelemről tett a bizonyságot, és most megadom a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm szépen a következőket szeretném mondani. Az a szándékunk, hogy második esélyt kapjunk azért, hogy az 1996-os kivételt élettel tölthessük meg és felhasználhatjuk. Nem hiszem, hogy a jelenlegi feltételek, a jelenlegi körülmények ne különböznének a 96-ostól a helyzet. Sokkal nehezebb lett. A tejkvóta kimerülőben van, és fennáll annak a veszélye, hogy bizonyos mezőgazdasági üzemeket bezárnak. Ezért semmi kételj nem férhet ahhoz, hogy az a mezőgazdasági termény, mely a legalkalmasabb a kiesés helyettesítésére nem más, mint a cukorépa. Ezért ezt az iparágot fenn akarjuk tartani, azért, hogy a tejtermelők, akik a phasing out során, a tejkvóták phasing outja során kikerülnek a piacról, továbbra is a mezőgazdaságból élhessenek és hozzájárulhassanak ahhoz, hogy az Azóri szigetek tájának szépségét megőrizzük, hiszen ezt szeretjük az Azori szigeteken. Súlyos gazdasági válságot élünk át, és a helyzet csak nehezebbé válik. Ezért a gazdálkodók helyzetét javítanunk kell. Tehát nem kivételeket akarunk meghatározni, nem kivételi szabályozást akarunk a cukoripar vagy a vagy valamely cég számára előirányozni, nem sokkal inkább egy új mezőgazdasági politikát akarunk kialakítani, amely fenntartható szociálisan és gazdaságilag is. Nos, a tej termelés helyettesítésének egyik fontos szereplője a cukorrépa. Sok minden változott meg ezen a területen már a múltban is, de még sok változásra van szükség a múltban. Egy-két gazdasági üzem, egy-két mezőgazdasági üzem igyekezett felhasználni ezt az új helyzetet, de meg akarnám akadályozni, hogy egy egész iparág, st- iparágat stigmatizáljunk, csak azért, mert egy-ketten esetleg visszaéltek a bizalmunkkal. Ez az oka annak, hogy miért mondom még egyszer, hogy milyen fontos számunkra, hogy rugalmasan lépjünk fel. Kész vagyok a többiekkel is tárgyalni, hiszen úgy gondolom, hogy mindaz, ami a bizottság számára fontos, az ma is fontos, de a jövőben is nagy jelentőséggel bír majd. Köszönöm szépen, Luis, köszönöm mindenkinek, és megállapítom, hogy a bizottságban március 17-én szavazunk erről a jelentésről. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm mindenkinek, aki részt vett a vitában, és én is az egész szakbizottság nevében köszönöm, egy, együttérzésemet szeretném eh, kinyilvánítani madeirai lakossággal, és most az ötös napi rendi pontra térünk rám, a közös agrárpolitika egyszerűsítése. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy 2009. márciusában a bizottság egy közleményt bocsátott ki, amely a 2005-ben hozott intézkedések mérlegét vonja meg. Azonban az egyszerűsítés területe nagyon széles körű. A jelentéstevő Richard Ashworth igyekezett e széles körből néhány nagyon fontos pontot kiemelni, és így szólni a mezőgazdasági termelés, illetve a kap egyszerűsítéséről. Megadom a Esbört képviselőnek a szót, majd a bizottság kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Joggal említett a bizottság 2009-es közleményét, hiszen ezen eredeti javaslatok intézményi egyszerűsítésre vonatkoztak, és E változtatások legtöbbiét már meg is valósították. Ezért tehát itt megnyílik annak a lehetősége, hogy a gazdálkodókat segítsük, hiszen a kap túl komplex és túl bürokratikussá vált. Itt pedig egy esély nyílik meg a szakbizottságunk számára, hogy felhasználjuk befolyásunkat azért, hogy a jövő kapja, közös agrárpolitikája felhasználó barátabb legyen. Fontos, hogy a bürokratikus terheket csökkentsük, egy, levegyük a már súlyos terhek alatt nyögő gazdálkodók válláról a terhet. Jelzem egyébként, hogy ez a jelentés nem a kap reformjára vonatkozik, nem szakpolitikai változásokra teszek javaslatot, remélem, hogy a kollégák amikor módosító indítványokat nyújtanak meg, ezt figyelembe veszik, tehát ne szakpolitikai módosítókat fogalmazzanak meg. Ez később jön egy másik jelentésben, de ez egy kitűnő lehetőség, amelyben az esélyeket eh, kitűnően meg lehet eh, fogalmazni, és a kereteket le lehet tűzni, amelyek között a kap jövője elképzelhetővé válik. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, és a kollégáknak fontos tudniuk, hogy a parlamenti szabályok korlátozzák a saját kezdeményezési jelentés térfogatát, hosszát. Tehát specifikus területeket, eh, ahol egyszerűsítésre volna lehetőség, nem tudtunk megemlíteni, bár üdvözlöm a módosítókban megfogalmazódó ilyen vonatkozású javaslatokat. Nem, a jelentés sokkal inkább elvekről szól, és nem részletkérdéseket szabályoz. Hat elv van, melyre fel szeretném hívni képviselőtársaim figyelmét. Egyrészt próbáljuk elkerülni a párhuzamosságokat, a harmonizáció, illetve a minőségbiztosítási rendszer, a felügyeleti rendszerek területén a párhuzamosságok kiküszöbölésére, illetve a bürokrácia csökkentésére tesz javaslatot. Első javaslatom. Második javaslatom arra tesz arra vonatkozik, hogy a kap hatája alá tett intézkedések figyelembe kell, hogy vegyék az kockázatot is, és ezért nagyon fontos a hatástanulmányokra is kitérni, de a hatástanulmányok kérdéséről hamarost beszélek. A harmadik fő elvem az, hogy ahol csak lehetőség van rá, a kapot eredményorientáltá kell tenni, túl sok a szabályozás, és a szabályozási terhek megfojtják az iparágat, és itt a reform keretén belül a kap kultúrája, filozófia is megváltoztatható. Negyedik főelvem azt mondja, hogy az önmaga által való tanúsítás, a tanúsítványozás rendszerét bizonyítani kell, hiszen az öncertifikáció, vagy az ön tanúsítványozás rendszerét természetesen a tagállamok felügyelnék. Kíváncsi vagyok a kollégák véleményére, de nem tudom, hogy miért ne valósíthatnánk meg a e nagyra vágyó terveket, és miért ne csökkenthetnénk a gazdálkodók vállára nehezedő terheket. A kereszt megfelelés, vagy a cross-compliance kérdéséről is szólok következő elvemben, hiszen a a mechanizmust is meg kell vizsgálni, amelynek során a közjót is akár szolgáljuk valamely politikai intézkedéssel. Végezetül utolsó észrevételem, melyet ismét elvi kérdésként vetek föl, hogy a kapnak egyszerűnek, átláthatónak és becsületesnek vagy fernek kell lennie. Még egyszer megismétlem, egyszerű, átlátható és fair legyen a kap. A előző bizottság elképzelése a flatterét elosztási rendszer volt, amely azt hiszem, hogy legalábbis vitatárgyát képezheti, és felvetem, hogy talán ez egyik példája annak az intézkedés csomagnak, amelyet érdemes megfigyelni. Három kérdésre hívom fel a kollégák figyelmét. Beszéltem a hatástanulmányról korábban. A hatástanulmányról a jelentés A pontja beszél. De elolvasva a jelentést úgy gondolom, hogy a kettes pont után is érdemes volna beszélni erről. A második kérdés, melyre felhívták a figyelmet a következő. A 19-es, 20-as pontban felmerül egy probléma, ugyanis a tagállamokban nem definiálják kellőképpen, mit értünk farmer vagy gazdálkodó által. Tehát érdemes, hogy a kollégák, volna, hogyha a kollégákkal közösen elgondolkoznánk a kérdésről, hiszen ez nem egy tagállamban problémaként jelentkezett. A hármas pontban, és ez a 27-28-as cikkekre vonatkozik, itt a üzem szám problémája merül fel. Sok tagállamban ez problémát jelent, ugyanakkor más tagállamokban, ahol nagy gazdálkodási egységek működnek, az üzemszám kérdése más típusú problémát vet fel, tehát állok minden ezt a kérdést vitató kérdés irányában. Azután van egy-két terület, ahol egész egyszerűen a megfogalmazást kell pontosítani. Végezetül, elnök úr, hogyha megengedi. Kihangsúlyoznám, hogy nagyon fontos, hogy a kap közelgő reformja során a reform vegye figyelembe a jövő kihívásait, és tükrözze le azokat az elvárásokat, melyeket az ágazat megfogalmaz. Fontos, hogy az élelmiszerellátás biztos, biztonságának, az éghajlatváltozás igényeinek megfeleljen, és figyelembe vegyük, hogy közszolgáltatást biztosítunk, éppen ezért, hogy ezt jobban tudjuk biztosítani, a kap reformjára van szükség, de ugyanakkor nem csak a kapot kell megváltoztatni, hanem meg kell változtatni a kap kultúráját, filozófiáját a támogatások nyújtásának rendszerét, hiszen a kap túl bonyolultá, túl bürokratikussá vált, és így túl nagy terhet, administratív terhet ró a gazdálkodókra, a, gazdas, a mezőgazdasági ágazatra. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Richard. Nagyon érdekes felvetésekkel élt, és most megadom Schmidt képviselőnek a szót, parancsoljon. Elnök úr, köszönöm szépen, gratulálni szeretnék én is Richardnak. Richard, ez egy kicsit kitűnő munka, amelyet végeztél, nem vitatom egyetlen észrevételedet sem, sem a, a közül, amit ma mondtál, sem a jelentésben szereplők közül. Ugyanakkor egy 13-as cikkhez szeretnék hozzászólni, 13-as bekezdéshez, amely azt mondja, hogy a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy megfelelő szabályokat hozzanak. Nos, ez a skót, Skóci esetében a skót kormány volna, tehát nem mindig a tagállam, hanem az alkotmány alapján a skót kormány ez. Aztán a 27. cikktől kezdve az állat azonosításról beszél, és itt a kecske és a jú billogozás kérdését vetem föl. Az EID a január 1-től jogi köz, kötelezettség, de ugyanakkor ez egy új technológia, és az EID technológia végrehajtásából ered sok bürokratikus nehézség, úgy persze, hogy figyelembe vegyük a kereszt megfelelést. Éppen ezért tehát a skót mezőgazdasági termelők az elektronikus billogozás bevezetésének elhalasztását kérték, és éppen ezért egy logikus de minimis szabályra volna szükség az EID, vagy az elektronikus billog bevezetése tekintetében. De összességében összefoglalva azt mondhatom, hogy támogatjuk teljes egészében ezt a jelentéstervezetet. Mulțumesc, are în continuare cuvântul uh, Giovanni Lavia. Giovanni Lavia következik. Köszönöm szépen. Én is gratulálok az előadónak munkájáért. A jelentés azt a vonalat követi, amelyet a bizottság kezdett meg az egyszerűsítéssel. Mégis úgy gondolom, van néhány módosításra szükség. Ahogy a maga az előadó is kifejtette, vannak olyan témák, amelyekre akkor kerül majd sor, amikor a kap reformját tárgyaljuk egy másik jelentés keretében, amely részletesebben tárgyalja a kap különböző vonatkozásait, azokat, amelyeket a közös agrárpolitika reformjára vonatkozó jelentés taglal majd. Egyetlen dolgot szeretnék még hangsúlyozni, az általános alapelvekben, illetve a 20-as pontban is szerepel ez az egyszerű kifizetési rendszerekkel kapcsolatosan. Mivel az általán kifejez, kifizetések a termény típusának a függvényei erős politikákra, szakpolitikákra van szükség, és ez változtat a jelenlegi helyzeten a mezőgazdasági politikáknál. Az európai tagállamok különböző megközelítésben kezelik ezt a kérdést. Én kivenném ezt a témát, figyelembe véve, hogy még az egyszerűsítési erőfeszítések keretében is jelentőséget nyerhet ez, én ezt inkább a lány jelentés témájává tenném, nem ebben a jelentésben tárgyalnám. Nem sokára a szakbizottságunk is tárgyalja ezt a másik témát. Ami pedig egy másik aspektust illeti, a jelentés elfogadhatóvá válik ezekkel a kiigazításokkal, és minden esetre a referencia keretek között az egyszerűsítést szolgálja majd. Ami pedig az első és a második pillérek összeegyeztetését illeti, ezzel kapcsolatosan is néhány mondatot megérdemelne ez a téma, az administratív terhek csökkentése, illetve a beavatkozások párhuzamosságát és az administratív eljárások párhuzamosságát kell elkerülni azzal, hogy az első és a második pillérbeli ellenőrzéseket együttesen is el lehessen végezni. Köszönöm. Giovanni. Kastigéne asszony. Köszönöm szépen. A kap egyszerűsítése az egyik olyan téma, amelyben a gazdálkodók nagy támogatást biztosítanak számunkra. A cross compliance, vagy a kereszt megfelelés területén pedig fontos egyensúlyt kell találni. A rendszerszerű csalás ellen mindenképpen fel kell lépni, ami pedig az igazgatás egyszerűsítését illeti nagyon fontosnak tartanám, hogy az új információs technológia eszközeit eh, bevegyük, támogassuk a tagállamokat ezek alkalmazásában és az ellenőrzés során is ezt a technológiát alkalmazzák. A kapot arra kellene használni, hogy a különböző állat azonosítási rendszerek harmonizációját is előbbre vigyük. Köszönöm. Mulțumesc și eu, domnul Alves. Alves úr. Nagyon köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy gratuláljak az előadónak. Kiváló munkát végzett, és általánosságban szólva úgy vélem, hogy ez a jelentés bizonyítja, hogy a gazdálkodók számára aggályos az egyszerűsítés menete, kimenetele, ami az adminisztratív terheket illeti, ezeket inkább könnyíteni kellene, hogy a gazdálkodók elsősorban a gazdálkodással foglalkozhassanak. A kap egyszerűsítése nagyon lényeges a termelők versenyképessége szempontjából, az állásteremtés szempontjából és a vidéki életforma fenntarthatósága szempontjából. Csak az, hogyha végtelen feladatokat adunk, ez még nem vezet az egyszerűsítéshez, ami magának a kapnak a szabályozását illeti, az egyszerűsítés eredményeképpen versenyképesebbé válhatnak a gazdálkodók, hatékonyabban nézhetnek szembe a kihívásokkal, megfelelve a fogyasztók elvárásainak, tehát ez mindenki számára előnyel szolgál végső soron. Néhány módosító indítványunk lesz, de ettől eltekintve úgy gondoljuk, hogy a jelentés a megfelelő szemben, fényben kezeli ezt a témát. Köszönöm szépen, gratulálok az előadónak, köszönöm, mondja az elnök, Desz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Esford kollega által benyújtottak jó irányba tett lépésnek tekinthetők, melynek segítségével, melyeknek segítségével csökkenthető bürokrácia. Köszönöm a kollégának, hogy megfogalmazta ezt a jelentést. Úgy hiszem, hogy minnyáján egyetérthetünk abban, hogy ott, ahol állami támogatást eh, kapnak az érintettek, állami ellenőrzésre van szükség. Lehetetlen helyzet volna, hogyha nem ellenőriznénk, de ugyanakkor az ellenőrzésnek teljesítenie kell a célokat, mégpedig ahogyan a 9-es pontban szerepel, érthetőnek az érintettek és a hatóságok által is átláthatóknak és érthetőknek kell lenniük. Nos, Németországban nem mindig így állt a helyzet. Egy módosító indítványt talán benyújtok, hiszen úgy gondolom, hogy a csalás és a hibás viselkedés, vagy a tévedésen alapuló viselkedés között differenciálni kell. Mondjuk a múltban volt egy előírás, hogy a marhatartásban tartott állatokat, vagy a bal fülön, a következő menetben meg a jobb fülön kellett billogozni. Ez a jobb fül billog, bal fül billogként vált ismerté, és az egyik gazdálkodó egész egyszerűen úgy keverte össze a billogozás irányát, hogy szemből tekintett az állatokra, és pont mindig a másik fület billogozta meg. Nos, ennek a gazdálkodónak mindent vissza kellett fizetni, minden támogatást, már pedig semmifajta csalás nem történt, hanem egyszerű tévedésen alapult a helytelen billogozási irány. Ezért úgy gondolom, hogy fontos, hogy differenciáljuk a két fogalmat, és így lehetőségünk kínálkozik arra, hogy kevesebb bürokráciával érjük el a közös agrárpolitika céljait. Elmúlt héten sok rendezvényen vettem részt, melyen gazdálkodók voltak ott, és egyszerűen nem merem már kimondani, hogy csökkentjük a bürokráciát, hiszen minden évben csak nő a bürokrácia mennyisége. Tehát, kedves Esvet kollega, hogyha ez a jelentés megvalósul, akkor valóban csökkenhet a bürokrácia. Köszönöm szépen, és támogatom frakcióm nevében. Köszönöm. Köszönöm. Desz úr, Kányáti asszony. I didn't hear my name. Thank you. Elnézést, alig hallottam meg, hogy felszólított. Köszönöm. Köszönöm. Gratulálok az előadónak. Nagyon részletes jelentést készített erről a témáról. Igen, összetett témáról van szó. A kap felülvizsgálati eljárásainak tárgyalása a témája ennek a jelentésnek, és ami az alapelvet illeti, az egyszerűsítés számomra is nagyon lényeges, hogy átláthatóbb, egyszerűbb és méltányosabb legyen a rendszer. De hozzátennék még egy nagyon fontos alapelvet, amely különösen az új tagállamok szempontjából lényeges. Fontos, hogy a közös agrárpolitika igazságosabb, kiegyenlítettebb legyen. Nagyon örülök, hogy az előadó bizonyos politikai kérdéseket is érint a jelentésében különösen a 20. pontban, hiszen arról beszél, hogy a kap egyszerűbb, igazságosabb és átláthatóbb legyen, és most felolvastam a 20. pontot. Mindemellett az is meggyőződésem, hogy az is lényeges, hogy az egységes piac ne szenvedjen torzulást, ezt az alapelvet is hangsúlyozni kell. Több javaslatot is tettem, például arról, hogy egyértelmű legyen a jogszabály, amelyet nem lehet sokféleképpen értelmezni, különösen a végrehajtási szabályok, a kifizetési szabályok esetében az új tagállamokban. Mivel a kereszt megfelelésről is beszél a jelentés. Hangsúlyoznám, hogy annak a költsége, hogy különböző jogszabályi menedzsment követelményeket építsünk be, ennek is különböző kihatásai vannak. Olyan helyzetekben kell ezt használni, amikor megfelelő helyzet alakul ki a tagállamokban, és ezek a követelmények csak kis számú gazdálkodóra vonatkozhatnak, és ezek legyenek választhatóak a kereszt megfelelés összefüggésében. Lezárásképpen hangsúlyoznám, hogy az administratív terhek, a bürokratikus terhek más szóval az ilyesfajta terheket tehát egyszerűsíteni kell, és ahol nagyon sok vita folyik mindenről, az elnök közbeszól, majd mikrofon nélkül. Tehát azok a pontosítások, amelyekre most szükségünk van a szántóföldekkel kapcsolatosan, na most a, szántóföldek és a tartós legelő közötti arányszámok nem következetesek, ezeket újból meg kell határozni, különösen a tagál, új tagállamok szempontjából, amikor 2003-ban határozták meg ezeket a küszöbszámokat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tarabella úr. Igen, én is szeretnék gratulálni az előadónak a jelentésért. Mindenre kiterjedően áttekintette a helyzetet, feltárta, milyen intézkedésekre van szükség. A legfontosabb bekezdések természetesen a keresztmegfelelésről és az egyszerű kifizetési rendszerről szólnak. Szó volt már a 20. bekezdésről, amikor az egyszerű kifizetési rendszerről beszélünk, akkor átláthatóságról, egyszerűbb, igazságosabb rendszerről, ennek az igényéről beszélünk. A kérdés, hogyan érhető el ez a cél? Ez természetesen olyan kérdés, amely vita tárgya lesz még a jövőben, nyilván, lesz még arra lehetőség, hogy erről beszéljünk. Általánosságban szólva az előadó munkájáról annyit mondhatunk, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy egyszerűsítése van szükség, de legyünk körültekintőek a tekintetben, hogy mit értünk ez alatt a kifejezés alatt. Természetesen nagyon jó dolog az egyszerűsítés, ezen sokat kell dolgozni. Azután a feltételesség ezzel kapcsolatosan mondhatjuk, hogy kevesebb szabályra van szükség régiókra specifikálva, de ezeknek a szabályoknak érthetőeknek kell lenniük, hiszen a gazdálkodóknak ezeket alkalmazniuk kell, különösen az ellenőrzések szempontjából. Ahogyan az előadó is mondja a magyarázó memorandumban, nem szabad, hogy ezek a szabályok ellentmondjanak azoknak a szabályoknak, amelyek a kap más Területéről érkeznek, vagy más szabályozások területéről, például környezetvédelmi szabályokról beszélek, hiszen itt néha találhatóak ellentmondások. Nem találom a megfelelő kifejezést, talán mondjuk azt, hogy összeférhetetlenség vagy összeegyeztethetetlenség van különböző szabályok között. Próbáljuk ezt elkerülni az egyszerűsítéssel. Arról is szó volt, hogy az ellenőrzések célja az legyen, hogy segítsék a gazdálkodókat a jó munkára. Nagyon komplikáltak a szabályok, néha akaratlanul is elkövethetőek bizonyos hibák. És nyilván ezt európai szintről kell indítani. Nem szabad, hogy az ellenőrzések célja büntetés legyen, hanem egyfajta megelőzés. Az ellenőr azért menjen ki a terepre, hogy elmagyarázza, hogyan is kell szabályoz, a szabályokat alkalmazni. Ez is legyen alapja az egyszerűsítésnek. Általánosságban támogatjuk a jelentéstervezetet. Gratulálok az előadónak. Azt akartam hangsúlyozni, hogy tudnunk kell, mit is értünk az egyszerűsítés alatt. Sok kérdés felmerül majd ismét a tekintetben, hogy 2013 után hogyan fest majd a kap, és ez természetesen mind a pénzről szól, és ez sok vitát kelt majd, sok vitát vált majd ki, és tudnunk kell, hogy milyen fogalmakkal dolgozunk. Dongtan úr, köszönöm. Én is gratulálok az előadónak. Ez egy nagyon összetett kérdés, sokkal komplexebb, mint első látásra tűnne nem tudom, hogy elérhető-e a valódi egyszerűsítés anélkül, hogy megvizsgáljuk a legfontosabb alapelveket, amelyek évtizedek óta irányították a kap működését. Még ebben a szakbizottságban is, amikor bizonyos döntéseket hozunk, szem előtt kell tartanunk az egyszerűsítés célját, azt, hogy hogyan lehet ezeket a szabályokat a terepen alkalmazni. A kereszt megfelelés természetesen nagyon fontos, de ezt is kontextusban kell vizsgálni egy globálisabb szempontból. Természetesen eh, az egyszerű kifizetéseket kapó gazdálkozók kapják a legnagyobb mértékű támogatást Európából, de nagyon kevesen fogadnák el azokat az ellenőrzéseket és korlátozásokat, amelyeknek alanyai a gazdálkodók jelen pillanatban, ami pedig a kap arculatát illeti. Mi, akik laikusok vagyunk, nem gazdálkodók, tudjuk, hogy mennyire összetettek ezek a szakpolitikák, a gazdálkodóknak nincs az ínyére, többszöröződnek az ellenőrzések, a büntetések, és ez érinti a gazdálkodók munkáját, a mezőgazdasági termelést, és az európai politika általánosságban szólva ilyen arculattal jelent, jelenik meg az állampolgárok szemében. Ezért nagyon lényeges ez az egyszerűsítési gyakorlat, ez egy olyan csata, amelyet meg kell nyernünk gazdálkodóink érdekében. Köszönöm. Kolizsnica asszony. Úr. Köszönöm szépen. Én is szeretnék a jelentéstevőnek gratulálni, hiszen kiváló dokumentumot készített elő, de hát tudjuk, hogy ez csak az első lépés. Ami a kap reformját illeti, hát ezt szerettük volna elkerülni, de ez a példa is jól mutatja azt, hogy szükség van erre a reformra. Egyfajta tendencia rajzolódik ki ebben a dokumentumban, és úgy gondolom, hogy ez a tendencia, ez támogatható. Én a magam részéről támogatom. A közös agrárpolitika egyszerűsítése az, amit meg tudunk valósítani. Hát amit ellenőrizni tudunk, ott fogunk tudni előrelépni, ott lesznek sikereink, hiszen akik nem tartják be a rendelkezéseket, azokat meg fogjuk tudni büntetni de kevesebb ellenőrzéssel, kevesebb pénzeszközre is lesz szükség. És azok a tisztviselők, akiknek majd végre kell hajtania, az ellenőrzéseket rendelkezésre kell bocsátani. Amennyiben azonban hatékony az ellenőrzés, akkor és betartják a szabályokat a gazdák, akkor a visszafizetések volumene is csökken nagyobb kontextusban is vizsgálhatjuk majd a, ezeket a kérdéseket, főleg, hogyha a, a környezetvédelemre gondolkodunk, arra gondolunk. A vidéki területek vonatkozásában merül fel ez a kérdés, hiszen ott számos ellenőrzést végre hajtanak, de támogatásokat nyújtanak a gazdáknak is. És a két rendszert valahol közelíteni kell egymás felé hiszen a környezetvédelme mindenképpen fontos kritérium, de amennyiben sikra szállnak ezért, és hajlandóak ilyenfajta gazdálkodást folytatni a gazdák, akkor őket ezért érdemes támogatni, érdemes honorálni. A szabályokat mindazonáltal érdemes lenne egyszerűsíteni, hiszen ez az agró földművelés akkor lesz hatékony, és akkor lesznek támogatói, akik értik a szabályokat, és akkor nem csak a regionális fejlesztés keretében lehet majd védeni a környezetet. Tehát az egyszerűsítés mindenképpen aláhúzandó. Ez a dokumentum most azt mutatja, hogy hol lehet javítani a jelenlegi helyzeten, és arra is rámutat, hogy hogyan lehet megerősíteni a kapot a jövőben. Köszönjük szépen! Ryan képviselő úr. Én is gratulálnék a kiváló jelentéshez, bár azért mondjuk ki világosan, hogy nyilván mindenki szeretne egyszerűsítést, úgyhogy ezzel nincs mit és nincs miért vitába szállni. Az lesz a kérdés, hogy hol lesznek itt a sikerek. Az elmúlt hetekben, hónapokban számos ö, gazdával beszéltem, és mindannyiuk azt ö, húzta alá, hogy egy egyszerűbb kapra volna szükség. Ö, és hát aztán ágazatokra lebontva nyilván mindenki mást szeretne. És természetesen mi mondhatjuk a magunk részéről, de hogy szükség lesz majd itt is egy új szabályozásra és egy új ellenőrzésre, és ezzel csak bonyolítjuk a helyzetet, ezt is meg kell tudni magyarázni. Mindazonáltal a közös agrárpolitikát szeretnénk kiteljesíteni és előrébb juttatni. Nyilván mindenkinek szívügye a saját szektora, de kicsit nehéz lesz azért itt majd ülőre jutni. Az egyszerűsítés mindenképpen a legfontosabb elem és a legfontosabb feladatunk 2013-ig, hát reméljük, hogy majd sikeresek is leszünk a folyamat végén. Azt gondolom jó javaslatok és támogatandó javaslatok szerepelnek ebben a jelentésben. Két módosítást szeretnénk kieszközölni. A 20-as ponttal kapcsolatban ebben nem vagyok biztos, hogy egyet tudunk érteni, hogy egy olyan egyetemleges és minden tagország által támogatott kérdésről van a szó, azért itt nem vagyok ebbe felül teljesen biztos. Ami pedig a szabályokat és a szankciók alkalmazását illeti, a feltételek nem teljesítése esetén, mindenképpen lényeges itt az arányosság elvének alkalmazása, illetve annak figyelembevétele, hogy hányszor vét valaki egy-egy szabály ellen. Mert hogyha például egy közvetlen kifizetés esetében százalékosan csökken egy-egy vétség esetén a támogatás, akkor ez tiszta sor. És úgy tűnik nekem, hogy jelenleg az a helyzet, hogy semmiféle arányosságról nem beszélhetünk a, a védségek után következő büntetések alkalmazásánál, és ezen változtatni kell. Tehát még egyszer mondom, az arányosság elve kell, hogy érvényesüljön a védségek megállapításakor kiszabott szankcióknál. Ez legyen a, az alapelv a azt is szeretném felvetni, hogy egy kicsit el kellene mozdulnunk másik irányba. Tehát nem csak a szabályokra és a szankciókra kellene koncentrálnunk a kettes pillér alatt, hanem, hanem más felé. Célkitűzéseket kellene rögzíteni, és akkor meglátjuk, hogy például egy-egy ilyen feltételnek megfelele a gazda, avagy sem, és ha nem, akkor nem kap támogatást. Úgyhogy ezek lennének az én javaslataim. Tudom, hogy nem olyan egyszerű természetesen ezt az egész mezőgazdaságban egyszerűen bevezetni. Végezetül pedig, amit Smith kollégám itt elmondott, tudom támogatni, és még annyi aggályt szeretnék itt megosztani önökkel, hogy a az egyes tagállamok szintjén meg kell nézni, hogy a megfelelés, a feltételek teljesülése hol tart, majd amikor ezeket az eredményeket megkapjuk, akkor tudunk tovább gondolkodni. Köszönöm szépen, Lion képviselő. Következő felszólalunk. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Azt hiszem, hogy a vita is mutatja, hogy nagyon kemény munkát végzett, és egy kiváló dokumentumról vitázhatunk most, amit támogatok. A túlszabályozás az, amit leginkább hallunk, amikor gazdákkal beszélünk, ez az, amit számon kérnek rajtunk. Hát ez mind olyan dolog, amit már nagyon sokszor hallottunk. Itt a kérdés az az, hogy hogyan tudunk ezekre a problémákra reagálni, hogyan lehet ezeket a felvetéseket orvosolni. A múlt héten is volt egyfajta brainstorming ezzel kapcsolatban, és aztán vannak, akik azt mondják, hogy hát nem lehet itt kihátrálni, mert akkor a bizottság úgyis megtalál, akár gazdaként próbál az ember bizonyos szabályok alól kilépni, akár nem. De ott vannak a regionális és a nemzeti szintű kormányok, akik egyenlőre nem reménykedhetnek a felől, hogy itt javulásra fog sor kerülni. Sajnálatos módon ott tartunk, hogy egyre több a bürokrácia. Minden egyes szabályozással azt kell mondanom, hogy nem, hogy javítunk a jelenlegi helyzeten, és az egyszerűsítés irányába mozdulunk el, hanem sokkal inkább bonyolultá válik a helyzet, és, és a gazdák nem azt érzik, hogy javulna a helyzetük hát én úgy gondolom, hogy a következő évben nagyon sokat fogunk vitázni arról, hogy egyáltalán hogyan definiáljuk a gazdát. Hát majd meglátjuk, hogy itt a kedves kollégák is rátérnek-e erre, de bizonyára nagyon élénk vitánk lesz erről. Mert az egyes tagállamokban más és más a gazda definíciója. a magam részéről én is támogatnám azt, hogy a szabályozás és szankciók felől elmozduljunk a célkitűzések felé, és amit problémaként még látok, a nemzet és a regionális kormányzatok a cross-compliance szabályozást tekintve hajthatatlanok. Azt kell mondanom, hogy itt jelenleg ott tartunk, hogy sokkal több a szankció, és igazából nem, nem, nem tudjuk arra ösztönözni a, a gazdákat és a kormányokat sem, hogy egy kicsit szemet hunjanak. Tehát a honorálás rendszere valahogy, a jutalmazás rendszere nem jól működik. Véleményem szerint a kormányoknak az lenne a dolga, hogy segítsenek az embereknek, hogyha nagyon bonyolultak a szabályok, amelyeket be kell, hogy tartsanak. És Richardnak az az ötlete, hogy legyen egy egyablakos rendszer, hát úgy gondolom, hogy ez segíti, segíteni a gazdákat. Mert ezt szeretnék, az egyszerűsödést. Olyan helyzetre van szükség, ahol nem vágunk oda a vasököllel számos területen jelentkeznek anomáliák, mert vannak olyan szabályozások, amelyeket egyszerűen nem értenek a gazdák, és akkor egymástól kérdezik, hogy ez most mit is jelent. Van az a közvetlen kifizetések kapcsán például valahol a 20 akár hanyadik emeleten születik egy döntés a bizottságon belül, és aztán mire úgymond a földre alászáll egy-egy ilyen szabályozás, akkor már nem tudják, hogy ez miről szól. És mindig Brüsszelre mutogatnak. Hát tényleg a gazdákkal személyesen kellene beszélni, és nem lehet egyszerűen úgy fellépnünk, hogy mi itt ülünk a magas lovon, és hát nem is érdekel bennünket, hogy mi, mi zajlik a, a földeken. Felelősen kell eljárnunk itt a szakbizottságon belül, és a bizottságot arra kell rávennünk, hogy legyen végre realista, szálljon vissza a realitás talajára. Megfelelő ellenőrzésre van szükség, nyilván nem azt akarom mondani, hogy minden gazda tegyen úgy, ahogy kényekedve szerint szeretne. Klassz asszony fog szót kapni. terén mi hogy állunk. Minden egyes piaci piac szervezés megérdemelni természetesen az egyszerűsödést, és egy screeningnek alá is vethetnénk ezeket. Az egyik előttem szóló éppen elmondta, hogy lennének lehetőségek arra, hogy az új információs technológiát felhasználjuk. Az elmúlt évben is szó volt már az egyszerűsödésről, a bizottság ugye ezt már kérte, hiszen a különböző KPS-ekből lett egy egységes KPS. Annak idején a bort is belevették ebbe, és a bortermelőkkel tárgyalva arra jutottunk, hogy egy olyan konstruktum keletkezik, amit már nem lehet kezelni. Fisherból biztos asszony annak idején azt mondta, hogy a komputerek, a technológiák, az új technológiák alkalmazása egy jó lehetőség, de jelenleg egyszerűen még nem tudjuk ezt biztosítani. Éppen ezért most fontos lenne annak a lehetőségnek a felhasználása, hogy egyértelműen utaljunk arra, hogy a modern információs technológiát fel kellene használni azokon a területeken, ahol például egy mondjuk piac szervezést tekintve mondjuk a gabona érdekel, akkor ezt a területet megvizsgálhatnám a Google-on keresztül, és akkor lehívhatom az összes erre vonatkozó adatot, vagy a borral kapcsolatos összes releváns adatot. Legyen szó gyümölcsről, zöldségről, ugyanígy eljárhatok. Úgyhogy szerintem ez nem volna egy rossz elképzelés. Az, hogy egy közös európai jog alakuljon ki, ez rendben van, de mindig más a megközelítés a tagállamok szintjén, ezt tudjuk, és tudjuk azt is, láttuk már, hogy mennyire különböző formanyomtatványokat dolgoznak az egyes tagállamok amikor például pályázni kell támogatásért, vagy információt gyűjteni én úgy gondolom, hogy fontos lenne arra is utalni, hogy a tagállamok egységesen járjanak el, amikor a közös agrárpolitikát végrehajtjuk. Köszönöm. Martin Hosling. no. Ah, ah, sorry, no, no, Robkins first. Rubix. Rubix. Rubix. Okay. Sorry. Rubix képviselő. Ja, paldies priekšsēdētājiem. Es gribu pievienoties tiem runātājiem šodien Köszönöm szépen. Én is csatlakoznék azokhoz a felszólalókhoz, akik gratuláltak az előadónak a jelentés elkészítésért. Mindannyian tudatában vagyunk, hogy nincsen könnyű helyzetben. Európa Szevjenébe. Ar klimatiskam un cita veida Aki megkívánja érteni a mezőgazdasági ágazat működését. Annyira másként működik, mint más gazdasági ágazatok, hogy külön gratulációt érdekel az, érdemel az előadó erőfeszítése, hiszen ő megpróbálta azokat a rendelkezéseket értelemben felruházni, amelyeket megpróbálunk tartani, illetve azokat is boncolgatta, amelyeket talán érdemes volna kiemelni a jogrendszerből. Még egy dolog van, amit hangsúlyozni szeretnék. Vannak az Európai Uniónak ma régebbi és újabb tagállamai, és maga az a körülmény, hogy a régi tagállamok hosszabb tapasztalattal rendelkeznek bizonyos szabályok bevezetése terén, illetve alkalmazása terén. Most ugyanezeket a szabályokat az új tagállamokban gyorsabban gyorsabb ütemben kell bevezetni. Litvániában például 8 javaslat vonatkozik arra, hogy a kap egyszerűsítése megtörténjen, miközben a színvonala megmarad. Megelégedésemre szolgál, hogy a javaslatok közül kettőt már jóvá hagytak, másokat most vizsgálnak, illetve a többi javaslatot. Jelen pillanatban a Lisszaboni szerződés életbe lépése óta, mivel mi magunk is új eljárási gyakorlatot kell, hogy elsajátítsunk itt a szakbizottságban, a parlamentben. Tehát úgy vélem, hogy még gondosabban kell megvizsgálnunk azokat a javaslatokat, amelyek elénk kerülnek, és úgy gondolom, hogy újra kell értékelnünk rendeletek egész sorát, amelyek kevés számú tagállamra vonatkoznak. Ezeket vagy kiemelhetjük a rendszerből, vagy pedig az érintett tagállamok mérlegelésére bízhatjuk. Jelen pillanatban, amikor gazdákkal találkozom, általában arról számolnak be, hogy nagyjából úgy néz ki, mint hogyha egy rég, öreg fa, mohával bevont öreg fa volna ez a politika, hogyha a mohát eltávolítjuk róla, gyorsabban nő a fa. Le, Lettországban. Precíza, convienno zimak saprotami, a gazdálkodók üdvözölnének minél átláthatóbb és egyszerűbb szabályokat, hiszen a régi szabályokat már nem tudják alkalmazni. Sokkal hasznosabb volna, hogyha csak az új szabályokat vezetnék be, de csak akkor, hogyha ezekre valóban szükség van. És a tagállamokra is nagyobb méregelési hatáskört kellene hagyni, Gratulálok a raportőr munkájáért. Köszönöm. Rubix úr. Martina Schlenk. Azt gondolom, hogy nagyon sok ponton egyetértünk, például ugye, hogy ne legyen dupla ellenőrzés, vagy ha arról beszélünk, hogy arányos maradjon ez a rendszer, tehát nyilván azért különbséget kell tenni a között, hogy a valaki mondjuk egy környezetvédelmi kihágást hajt végre, vagy pedig mondjuk szemben áll a szarvasmarhával és a rossz fülét billogozza meg. Tehát valahol az ellenőrzés és a tanácsadást össze kéne fogni. Úgyhogy nem egyből a büntető törvénykönyvvel kellene riogatni, hanem azt a tanácsadást beépíteni ebbe a rendszerbe. Abban is egyetértünk, hogy az elektronikus adatok lekérdezését egyszerűsítsük, és az új technológiákat alkalmazzuk, hiszen ez valóban segítségünkre lehet. Azonban azért ne, ne felejtsük el, hogy az európai agrármodellnek éppen az az előnye, hogy életképes, ebben hisznek a gazdák. És hát emiatt nagyon lényeges, hogy az európai adófizető és a felhasználó, a fogyasztó is tudja, hogy mi történik, mi zajlik. Úgyhogy fenn kell tartani egy bizonyos standardet, amennyiben ugyanis nem így jártunk el, akkor nem maradunk legitimek, nem leszünk hitelesek, hogyha további kiadásokat szeretnénk eszközölni a mezőgazdaság vonatkozásában. Egy másik dolog, hogy az állam kivonuljon az ellenőrzésekből, hát akkor bizonyára a magánszektor fog jelentkezni erre a feladatra. Tehát, hogyha most bizonyos feladatokból kivonulunk, akkor, akkor a piac fog jelentkezni, hogy ezeket a feladatokat elvállalná. Mert a kereskedelem akkor talán újabb sztenderdeket fog, újabb normákat fog rögzíteni, kérni, és ahhoz, hogy mondjuk egy gazda el tudja adni az árucikkeit, a termékeit, lehet, hogy még magasabb követelményeknek és másféle követelményeknek kell majd megfelelnie. Piszki úr. Köszönöm szépen. Nagyon nehéz elképzelni, hogy valaki ellenezné a kap egyszerűsítését. Gondolom ebben mindannyian egyetértünk, különösen hogyha az adminisztráció visszaszorításáról van szó, és az ellenőrzések számának csökkentéséről. A jövőben a kapnak igazságosnak, átláthatónak és egyszerűnek kell lennie, de hatékonynak is. Ezzel kiegészíteném a kívánságlistát, hiszen az egyszerűsítés nem arról beszél, hogy töröljük magát a rendszert, hiszen el kell érnie a célkitűzéseit az egyszerűsítés nevében szinte kigyomláltuk a cukortermelést, különösen azokon a területeken, ahol probléma van a klíma és a talaj viszonyokkal, hiszen minden piacot egyetlen rendelettel próbálunk szabályozni. Ez azt jelenti, hogy bizonyos termények esetében nagyon nehéz megérteni, illetve feltárni, hogy melyik rendelkezés vonatkozik melyik terménytípusra. Ezért nagyon körültekintően kell eljárni a szabályozás megfogalmazásában. A különböző ágazatok elvárásai eltérnek egymástól. Nagyon sokszínű a mezőgazdasági ágazat, mind termelés szempontjából, mind pedig a tekintetben, hogy milyen környezetben működnek. Mondjuk 5 hektárnyi szőlőföld egészen más jelent, mint 5 hektárnyi gabona vetés. Aztán van kis mennyiségű termelés is, ami azt jelenti, hogy a megoldásunk nem lehet ugyanaz minden termelési ágra. Összefoglalva a következőket hangsúlyoznám. Nagyon fontos, hogy a józan ész érvei is érvényesüljenek az egyszerűsítés során. Egyéb esetben a gazdák sem fogják támogatni azt a fajta egyszerűsítést, amelyet mi elébük teszünk. Az egyszerűsítésre valóban szükség van, de nem szabad, hogy az egyszerűsítés során a fürdővízzel a gyermeket is kilocsantsuk. Köszönöm szépen. Ezzel gondolom egyetértünk, a következő felszólalnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, négy rövid megjegyzésem lenne. Először is köszönet a jelentéstevőnek a munkájáért. Azt kell azonban mondanom, hogy Ashworth úr úgy tűnik, hogy egy állandó jelentéstevő lesz. Ez egy olyan probléma, ami végig kíséri az ő, ő politikai karrierét, de hát ezért ne hagyjuk annyiban nyilván ezeket a problémákat. Megint az a jelenség, amivel szembesülünk, hogy szeretnénk egyszerűsíteni a kapot, és ha visszatekintünk a jövőre, akkor ugye kompenzációs járólékokat fizetünk bizonyos termények vonatkozásában, amelyek eléggé különböztek egymástól. A másik jelenség pedig az, hogy a bürokrácia bizony-bizony nem csökkent. Németországban is az a tapasztalat, hogy van az egyes közigazgatásoknál, főleg a cross-compliance vonatkozásában egyfajta saját dinamika. A cross-compliance ma azt jelenti, hogy az európai jogszabályokat be kell tartatni nemzeti szinten is, és ez így van, akkor nincs probléma. Németországban az én régiómban 27 hatóság ellenőrzi a gazdákat. Én nem is tudtam egyébként korábban, hogy ilyen hatóságok léteznek, de 27 ilyen hatóság bejelentette az igényét arra, hogy egyfajta mezőgazdasági üzemnél ellenőrzéseket hajt végre. Hát ezeket mindenképpen koncentrálni kell, ezeket a az ellenőrzéseket, mert felesleges ennyi munka, főleg, a párhuzamosan zajlik, és ráadásul feltartják a gazdát a saját tevékenységében. A harmadik megjegyzés, valóban különbséget kell tenni a rendszerszerű csalás között és a bagatel hibák között, és olyan rendszert is be kell vezetni, hogy ha felismeri a gazda a saját hibáját, akkor itt legyen önkorrekcióra lehetősége. Ugye van olyan eset, hogy valaki felismeri a saját hibáját, és aztán gondolkodóba esik, hogy hát lehet, hogy megúszom, és akkor inkább nem jelentem be, vagy pedig valaki jelenti ezt. Úgyhogy itt ezen el kell mélázni. A negyedik dolog, van egy pár módosítom, összességében a csapás irány szerintem jó, ez támogatható, Jövőre nagy valószínűséggel egy ugyanilyen jelentést meg kell fogalmaznunk, hiszen mindenképpen a gazdák javát szeretnénk szolgálni. Én lassan már nem is merek odalépni azzal, hogy egyszerűsödés várható a bürokráciában, mert már csak kinevetnek, hogyha találkozom a gazdákkal. Köszönöm. Köszönjük szépen! Papásztánkosz képviselő úr következik. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Először is a 20-as pontra vonatkozóan mondanám a következőt. Azt hiszem a legjobb lenne, hogyha ezt törölnénk a szövegből, hiszen ez egy másik jelentés tárgyát képezheti a kap 2013 utáni időszakára vonatkozik. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy ez nem egy fontos kérdés a bürokrácia visszaszorítása, illetve a bürokrácia leépítése mindenképpen kulcsfontosságú téma. És ez nem csak a mezőgazdaság vonatkozásában van így, hanem más területeken is. Klász asszony helyesen mondta, hogy ha a Google-ba beütjük a cross compliance-t, akkor tulajdonképpen minden adat lehívható, például a takarmányok vagy a gabona vonatkozásában. Szerkievszki képviselő is érdekes dolgokat mondott, hiszen vannak olyan gazdák még ma is, akik tulajdonképpen digitális analfabéták. Hát sajnos ez tény, ezt tudomásul kell venni. Idősebb gazdák valahol a hegyekben egyszerűen nem jutottak hozzá ilyen fajta tudáshoz. A digitális információs technológia az kimaradt az életükből, hogy úgy mondjam. Úgy vélem, hogy mindenképpen kísérletet kellene tennünk arra, hogy egyfajta metszetbe hozzuk a bürokrácia leépítését azzal, hogy megértsék a gazdák a szabályokat. Olyan mechanizmusokra volna szükség, amelyek hatékonyak, amelyek biztosítják a hatékonyságot, hiszen itt egy olyan ágazatról van szó, ahol a származékos jognak nagyon nagy szerepe van. És ez azt jelenti, hogy a bizottság egyes problémákat nagyon differenciáltan kell tekintsen, illetve nagyon differenciáltan kell ezeket a problémákat kezelnie is. Ebből pedig az következik, hogy egy pár olyan dolog, ami a gyakorlatban talán jól működne, egy új szabályozás révén elmarad, mégsem valósul meg. Tudjuk jól, hogy parlamentként mi jogalkotóként, most már egyenragúak vagyunk a miniszterek tanácsával, és természetesen nem szeretnénk azt, hogy mi is asszisztáljunk a tanács és a bizottság közötti konkurencia kialakulásához, hogy a bizottságon belüli főosztályok versengéséhez kívülállóként kell igyekeznünk azon, hogy a bürokráciát valóban leépítsük és egyszerűsödjenek a szabályok, hiszen ha visszatekintünk, akkor sajnos nem könyvelhetünk sikereket el ezen a területen a múltban. Köszönöm. Jám. köszönöm, papasztamkos kollega. Ezzel lezárjuk az észrevételek sorat. Nem, az elnök helyettes úr. Igen, elnök úr. Én is hozzá szeretnék szólni a kap egyszerűsítéséhez. de picit konkrétabb szeretnék lenni az állatok elektronikus azonosításának kérdése. 31-es cikk szól erről. Úgy hiszem, hogy nem csak a szarvasmarhákról, hanem a juhokról és a kecskékről is szólni kellene. Nyolc nemzeti küldöttség van, amely azt, akik azt kérvényezték, hogy a elektronikus billogozást vagy azonosítást önkéntes alapra helyezik, hiszen ez nagyon magas költségekkel is jár. És a krízis idején nem tartom célra vezetőnek, hogy így járjunk el, hiszen ez a gazdálkodók pénzügyi terheit növeli csak, és ez semmiképpen nem lehet a kap egyszerűsítésének célja. Természetesen tudom, hogy is ne tudnám, hogy az egyes tagállamok más-más módon értelmezik ezt a kérdést, de ez egy olyan probléma, amelyet meg kell oldanunk. A rendelet hatályba lépése elhalasztásra került, és éppen ezért nem látom be, hogy miért nem tudunk egy picit várni, amíg a krízis el nem volt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig megadom a bizottság képviselőjének a szót. Szósz van de parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is meg szeretném köszönni a jelentéstevőnek és a szakbizottságnak e saját kezdeményezésű jelentést, mely a kap egyszerűsítéséről szól. Fontos jelentés ez, a téma pedig már évek óta foglalkoztatja a bizottságot. Több közleményt is kiadtunk ezzel kapcsolatban, és úgy gondoljuk, hogy ez egy hosszú, és egyben hosszadalmas folyamat is, melynek nem értünk még a végére. A jelentés tervezet több elvet megfogalmaz, melyel egyetértünk a bizottságban. Úgy gondoljuk, hogy az egyes egyszerűsítést a gazdálkodók érdekében kell létrehoz, létrehozni minden szinten, az európai intézmények szintjén és a tagállamok szintjén is egyszerűsíteni kell a kap rendszerét és igazgatását. Egyetértünk ezen felül abban is, hogy a nemzeti és az európai jogszabályoknak érthetőnek és követhetőnek kell lennie. A jogalkotói szöveg elfogadása során, illetve a norma szövege elfogadása során igyekszik majd a bizottság, illetve kidolgozása során a bizottság igyekszik majd az itt megfogalmazott felvetéseket figyelembe venni. Úgy hisszük, hogy az Európai Parlament és az Önök Szakbizottsága fontos szerepet játszik majd a kidolgozandó reform keretén belül. Elindult a rendes jogalkotói folyamat, amelynek során minden egyes tárgyalásban teljes egészében bevonjuk a parlamentet, bevonjuk bevonják a parlamentet. Sok gondolatot találtunk ebben a jelentésben, amelyet eh, a tavaly folytatott konzultáció során a tagállamokkal való konzultációban is láttunk, tapasztalhattunk. A bizottság a tagállamokkal folytatott tárgyalása során 39 egyszerűsítési javaslatot eh, fogalmazott meg, a keresztmegfelelés, a vidékfejlesztés és a közvetlen támogatásokról vonatkozó gondolatok testet öltenek ebben a jelentésben is. 2008-ban a bizottság iránymutatásait alkalmaztuk, és ezek voltak az egyszerűbb lépések, amelyeket iránymutatásokkal meg lehetett oldani, További feladatunk, hogy egyszerűsítsük a kap alkalmazását. Vannak különböző szempontok, melyeket figyelembe kell venni, különös tekintettel az egyszerűsítés szempontjait. Sajnos mindent még nem tudtunk megvalósítani, hallottunk az ellenőrzésről. Fontos, hogy az ellenőrzéseket egyszerűsítsük, de nem szabad, hogy túlzásokba esünk. Nem lehet minden ellenőrzést megszüntetni, a közösség pénzügyi érdekeit védeni kell. Elhangzott, hogy pedagógiai erőfeszítésekre van szükség. Valóban már most is vannak intézkedések, amelyet a gazdálkodók alkalmazhatnak. Van egy olyan rendszer, amelyben tanácsokat adunk a gazdálkodóknak, de ugyanakkor nem szabad, hogy a tanácsot, a tanácsadás intézményét összekeverjük az ellenőrzéssel, illetve ezáltal felvizezzük az ellenőrzést. Az állatok nyilvántartásáról mondottakat um, feljegyeztem a sanku ban dolgozó kollégáknak, ezt továbbadom, mint tudják. Az állatok nyilvántartása vagy a billogozása nem csak az DG Agri eh, hatáskörébe tartozik, hanem az egész bizottság különböző szolgálataihoz tartozik. E kérdés. Fontos, hogy a 2013 utáni kapot előkészítsük, és nagyon fontos, hogy eh, egyszerűsítsük a kapot. Ezért feljegyeztük a jelentés tervezetben szereplő különböző megfontolódó elemeket. Természetesen a kérdéseknek politikai vetületük van, és jelenleg túl korai volna még a megvalósíthatóságról beszélni. Helyes és üdvözlendő, hogy a kapegyszerűsítéséről beszéltünk, bürokráciával. Nem, ilyet nem hallottunk. Mi több, mindenkitől azt hallottam, hogy csökkenjen a bürokrácia. Amikor azonban a gazdálkodókkal vagy a gazdálkodói szervekkel beszéltem, és azt kértem tőlük, hogy mondják meg, legyen szíves, milyen specifikus ügyekre gondolnak, akkor meglehetősen pontatlanná vált a vita. Ebben rejlik a, vita, a probléma. Itt rejlik a probléma. Tehát valóban mindenkiben megvan a szándék a kapegyszerűsítésére, de hogy hogyan hajtsuk ezt végre? Nos, ez már egy más kérdés. Van azonban két ügy, amely az eszmecserékből és a mai vitából is kiviláglott. Egyrészt fontos, hogy a kultúra, a gondolkodás mód megváltozzék. A jelentésem, jelentés tervezetem arról beszél, hogy a kap eredményorientált legyen. Jim Nicholson pedig eh, a Carrot and Stick, a mézes madzag és a korbács politikájáról beszélt. Bármint is fogalmazzuk meg, az a fontos, hogy eredményorientált legyen a kap. A kap. Desz kollégám pedig az aránytalan büntetések kérdését vetette fel, és teljes egészében egyetértek mindezzel, amit mondott, hiszen nagyon sok bizonyítékunk a rendelkezésre, hogy túl szabályozás és túlkapások állnak fel a büntetések területén. Másrészt egyetértek azzal is, hogy hozzáférhetőbbnek kell tenni a, katod, a kapot, amikor um, a szervezetekkel, gazdálkodókkal beszélek, és megkérdezem, hogy hogy kaptok tanácsot, akkor ilyen eltérő válaszokat kapok különböző országok, vagy különböző régiók, vagy gazdálkodó típusok alapján. Tehát úgy gondolom, hogy valami segítségadásra van a szükség. Nem tudom, hogy ez egy forró drót, egy hotline lenne, de valahogyan keves, kevésbé eh, fenyegessünk, inkább eh, csalogassunk eh, jó megoldásokkal. Teljesen világos, hogy különbség áll fenn a régi, úgymond a régi és az új tagállamok között. A Single Payment Scheme-ről az egyszerű, egyszerű fizetési rendszerről beszéltem, de ez szerencsétlen megfogalmazás, hiszen az egyszerű terület alapú eh, fizetési rendszerről kellett volna beszélni, Single Area Payment Scheme-ről, és egyetértek azzal is, hogy ne csak a marhákat billogozzuk, tartsuk nyilván, hanem a juhokat is. Ugyanakkor egy saját kezdeményező jelentés terjedelme korlátozott. Ezért fontos, hogy az jogszabály arányos legyen a kockázattal. Ez egy általános megfogalmazás, de lefedheti például a juhok nyilvántartásának kérdését. Köszönöm a bizottságnak, hogy szólt ar- arról, hogy ez a DJ Sankó jogkörébe tartozik, az tehát a bédolgozás kérdése, de még egyszer mondom, a saját kezdeményezési jelentésben részletkérdésekre nincs lehetőség. Ugyanakkor, amikor a kap reformjáról, módosításáról van szó, akkor fontos, hogy a kap a megreformált európai költségvetésben is megfelelő szerepet kapjon, és ezért biztosítani kell az adófizetők számára is, hogy a kap értéket ad a beleruházott, a belefektetett pénzért, és éppen ezért fontos, hogy például a cross compliance, a kereszt megfelelés kérdését megfelelő helyzetbe hozzuk. Azt is mondhatnám, hogy a kereszt megfelelés kulcs kérdés lesz az átalakítás során. George Lyons jelentésével ellentétben én általános elveket igyekeztem megfogalmazni jelentésemben, és köszönöm a kollégák támogató észrevételét. Köszönöm. Köszönöm szépen akkor tovább megyünk a munkával, kitűnő munkát végeztünk idáig. Jelzem, hogy a módosító indítványok benyújtásának határideje február 24-e déli 12 óra. Még egyszer mondom, tehát február 24-én, holnap után 12 óráig lehet a módosító indítványokat benyújtani. Ezután majd március 17-én szavazunk az SOS jelentésről. Nos, kis szünetet tartunk, 10 perce szünetet iktatunk be, és 5 óra 10-kor folytatjuk a munkát. Utána pedig a Le Foll jelentéssel foglalkozunk. Comandante Supremo, how are you? Nos, minden rendben van? Jól vettük? Proviamo a riprendere. Hát akkor kezdjük el újra a munkát. Bene, allora riprendiamo la nostra commissione. Vi chiedo scusa di questa interruzione. Folytatjuk a munkát. Elnézést, hogy szükségesé vált ez a kis szünet. Volt néhány problémánk egy vonat baleset miatt. De most már itt van mindenki. Nézzük a hetedik napi rendi pontot, mezőgazdasági és éghajlatváltozás Lafal képviselő az előadó, többször elmondtuk már, hogy nagyon lényeges kérdés ez. És ez a bizottságunk minden tagját érinti. Éppen ezért 243 módosító javaslat érkezett a jelentése kapcsolatosan. Ez igen nagy szám. A bizottság segítségét is kérjük majd Miriam Derisennek előre is köszönöm, hogy a bizottság képviseletében megjelent. Lefol úrnak, az előadónak adom meg a szót, aztán megnyitjuk a vitát, Stefan. Köszönöm szépen, elnök úr. És még egyszer elnézést kérek mindenkitől, hogy ilyen későn érkeztem. Nem volt könnyű vonattal megérkezni. Bizonyára mindenki ismeretében van a háttérnek, de Besél úr asszisztense segített bejutnom az épületbe. Elnök úr, ahogyan ön is elmondta, nem mindenki kapta meg a fordítását ennek a jelentéstervezetnek, ezért még ki kell várnunk, hogy mindenki a saját nyelvén megkapja a fordítást. 243 módosító indítványt kaptunk eddig, ahogyan már ön is említette az imént. Most megpróbálom majd egy kicsit visszaszorítani ezeknek a módosítóknak a számát, és megpróbálom megtalálni a szükséges kompromisszumokat ezekben a fontos kérdésekben. Például a mezőgazdasági termelési modellek változásával kapcsolatos követelmények. Ez az egyik legfontosabb témája a vitának. Itt is kompromisszumra lesz szükség. Olyan kompromisszumra, amely nek segítségével 2013-ban a kapreform tárgyalását megalapozottan kezdhetjük. Ezek a céljaink, és persze van több módosító indítvány, ezekre majd visszatérünk a vita során, kiemelve a legfontosabb elemeket ezekből a módosító indítványokról. Ból. A mezőgazdaság hozzájárulása az éghajlatváltozás elleni harcról, ez a témánk. De ne feledkezzünk meg arról, hogy a mezőgazdaság környezetbarát is lehet a 21. században. Ez a jelentés a mezőgazdasági politikára vonatkozó jelentéshez is kapcsolódik, amely a 2013-as év utáni jövőjét tárgyalja a kapnak. A lényeg tehát, hogy megpróbáljuk csökkenteni a módosító indítványok számát, vagy legalábbis alacsonyan tartani. A módosító javaslatok mind nagyon lényegesek, de megpróbáljuk ezeket lényegre, törőbbre átfogalmazni. Sokan módosító indítványokat nyugat, nyújtottak be, és ezeknek a tartalmáról nem sokára beszélni is fogok. Nagyon érdekes számomra, hogy a ma délutáni vita során mi hangzik el a témával kapcsolatosan, még egyszer szeretnék a késésért elnézést kérni, nem tehettem róla. Stefán, köszönöm. Most pedig tovább lépünk a vitára. Ki kíván szólni a vitában? Pazapkasz úr, tessék parancsolni. Eh. Köszönöm szépen, elnök úr. Ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν Köszönöm szépen a bemutató szavait, illetve a bevezető szavait. Elhangzott, hogy a mezőgazdaságban mindent megtesznek a klímaváltozás ellen, talán több is tehető volna, de nagyon fontos, hogy ne a problémát súlyosbítsuk, hanem a megoldás felé tegyünk lépéseket. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy az éghajlatváltozás hatása a mezőgazdaságra aránytalanul negatív. A mezőgazdaság tehát a megoldás része kell, hogy legyen, ahogyan ön is elmondta, elnök úr, az éghajlatváltozás hatásai a déli országokban már most érzékelhetőek. Nem a jövőről beszélünk tehát, hanem a jelenünkről. Szólni szeretnék a finanszírozási kérdésekről is. Mindannyian tudjuk, hogy mi a kiinduló pont ebben a tekintetben. a jelenlegi megfelelési rendeletnek megvan a maga hatása a finanszírozási lehetőségekre a második pillér keretében, és ez a finanszírozási forrás jelenleg elégtelen. És ez a helyzet még romlik is majd 2013 után. igen kiszolgáltatott ágazatról beszélünk, sokkal több erőforrásra volna szüksége. Úgy vélem, hogy ezek az erőforrások horizontális mezőgazdasági és környezetvédelmi politikában keresendők. Köszönöm. Valóban a mezőgazdaság lehet, hogy a probléma része, de azért a megoldás része is lehet. Tavalyi úr. kedves kollégák! rendkívül fontos jelentés a közös agrárpolitika reformja szempontjából is. Ugye próbáljuk az érveket összegyűjteni, hogy a közös agrárpolitika reformja 2013 után mire alapozódjon. És e tekintetben a közös agrárpolitikának egyik legfontosabb feladata lesz a klímaváltozás elleni küzdelem. És ezért nagyon fontos mindaz, ami a jelentésben benne van. E, egyrészt, amiről olasz, e, görög kollégám szólt, hogy a klímaváltozás egyik legnagyobb elszenvedője a turizmus mellett az összes gazdasági ág közül a mezőgazdaság. Tehát a mezőgazdaság és a turizmus, amely leginkább érintett. De azt is látnunk kell, és ebben a jelentésben nagyon jól benne van, hogy a mezőgazdaság nagyon jelentős mértékben hozzájárul a globális felmelegedéshez. Tehát amikor megnéztem a globális adatokat, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásában a közlekedés és a mezőgazdaság ugyanakkor a szereppel 13%-kal szerepel, akkor ez azt mutatja, hogy a mezőgazdaságban nagyon fontos tennivalók vannak. Például a nitrogéndioxid, amiről szól a jelentés, de a metán eh, eh, esetében is. Eh, amit a jövőt illeti a vízgazdálkodás benne van a jelentésben, de a víz kulcsfontosságú kérdésé válik, és amit én a jelentésből ben szeretnék, ha hangsúlyosabb lenne, hogy a jövő közös agrárpolitikájában a közjavak bien public, public goods, a közjavak ügyében, a környezetvédelmi közjavak ügyében, a klímaváltozáshoz való hozzájárulás ügyében. Egy csomó dolgot ma még nem tudunk, hogy mennyit ér, amit a gazdák megtermelnek. Baden-Württembergben tudjuk, hogy 200 eurót kap egy gazda, ha a vízforrás közelében 15 mg alatt van ként a ö, nitrát. De nagyon sok esetben nem tudjuk a környezeti javaknak, a környezeti közjavaknak a tényleges piaci értékét, hogy mennyit kellene a gazdáknak fizetni. Márpedig nem fogunk tudni a klímaváltozás ellen harcolni, ha mi ezeknek a közjavaknak, környezetvédelmi közjavaknak nem teremtjük meg a regionális, vagyis lokális, nemzeti, tagállami és uniós piacát. Ez a közös agrárpolitika fenntartásának az egyik legfontosabb raison d'être, legfontosabb oka lesz éppen a klímaváltozás küzdelmében. Ezért én a jelentéstevőnek gratulálnék, és nagyon fontosnak tartanám, hogy a 2013 utáni közös agrárpolitika érvelésében, fenntartásában legyen benne, hogy a mezőgazdaságnak milyen kulcsszerepe van, megkerülhetetlen szerepe van a klímaváltozás elleni küzdelemben. Köszönöm szépen! Grazie, onorevole Tabasi. Adesso... Köszönöm szépen, Tabadi úr. Martin Hosle úr. Én is. Ö, ja dass die vielen Änderungen. Én is köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, és úgy gondolom, hogy a módosító indítványok nem azt mutatják, hogy nem jó a jelentés tervezet, sokkal inkább a nagy érdeklődésről tesznek tanúbizonyságot, és arról, hogy intenzíven kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, hiszen valóban az elkövetkező évek és évtizedek egyik nagy kihívása ez a kérdés. Egyetértek, az új kap alapja kell, hogy legyen ez a kérdés, hiszen ez nem csak, a, nem csak a második pillér része kell, hogy legyen, hanem központi feladat, központi jelentőséget kell, hogy kapjon. A mezőgazdaság a klíma krízis megoldásában fontos szerepet játszik, de másrészt, ahogy hallottuk, a krízis egyik okozója is legalábbis részt, válsz, részt vállal bennem. Éppen ezért ebből megfelelő következtetéseket kell levonni. Módosító indítványainkban igyekeztünk egy-két ilyen kérdést felvetni, nevesíteni, Például a mezőgazdaságra való globális kihatással kell, hogy foglalkozzunk. Például, hogyha a szójából globális takarmány lesz, akkor ezáltal a mezőgazdaság hozzájárul a erdők, a legelők tönkretételéhez, és így az éghajlat mérleg negatívvá válik. Tehát éppen ezért a állati takarmányról való gondolkodásunkban is figyelembe kell venni az éghajlatváltozás kérdéseit. Nem engedhetjük meg a jövőben, hogy a meglévő természetes környezetet tönkretegyük, legelőkké törjük fel, az ugarokat, az erdőket kivágjuk, hiszen ezek a természetes működés garanciái. Hosszú távon az kell, hogy a célunk legyen, hogy regionális körforgásokat biztosítsunk a mezőgazdaságban, és ezzel is hozzájárulunk az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Másrészt pedig a nitrogén alkalmazását is csökkenteni kell, hiszen a metán emisszió nagyon komoly problémát jelent. Ezzel szembe kell nézünk, már pedig az intenzív gazdálkodás és az intenzív nitrogén bevitel metán kibocsátáshoz is vezet. Úgy hiszem, hogyha a mezőgazdaságban a jövendőbeli éghajlat problémák megoldásának zálogát látjuk, akkor biztosítani kell azt is, hogy biogázt is hasznosítsunk, de ne úgy, hogy gabonát használunk fel, hanem sokkal inkább a mezőgazdasági maradék vagy maradvány termékekkel vagy melléktermékekkel lehet um, biogázt előállítani, így a metán kibocsátást is csökkenteni lehet, ráadásul komoly energia potenciállal rendelkezik a bioüzemanyag. Úgy hiszem, hogy a jelentés sok fontos kérdést támogat, amelyeket teljes egészében, amelyeket teljes egészében egyetértünk, és úgy hiszem, hogy nagy konszenzust érhetünk el szakbizottságunkban ezzel a jelentéssel, és fontos az, hogy előbbre vigyük a kérdés vitáját. Nem mondhatjuk azt, hogy a mezőgazdaság ugyan összesen függ az éghajlatváltozással, nem. A mezőgazdaságnak és a mezőgazdasági politikának részt kell vállalnia ebben a vitában, és hozzá kell járulni az Európai Unió éghajlatváltozási céljaihoz. Martin, l'onorevole Hashworth, prego. Köszönöm szépen, Martin. Hashworth úr. Köszönöm szépen. Egyetértek az előmmel, előttem szólókkal, akik ar- arról szóltak, hogy vagy része, vagy okozója a problémának az ipar. A klímaváltozás a mezőgazdaság számára valóban egy esély, hiszen olyan célkitűzéseket rögzíthatunk, mint például az, hogy szénsemleges ágazatokat támogassunk. Nagyon sok ágazatnak és nagyon sok gazdának ez a terve és a célkitűzése, de ehhez megfelelő technológiával kell rendelkezni, és a kormányoknak, a nemzeti kormányoknak is az EU szint területen is úgy gondolom, hogy többet kellene tenni, mert a kutatás és a fejlesztés még nem hozta a hozzáfűzött reményeket. De egyébként az is kérdéses, hogy miért mondjuk azt, hogy itt valóban a mezőgazdaság és az ipar az, akire újjal kell mutogatni, amikor a problémát próbáljuk azonosítani. Hogyha szénsemleges termelésre szeretnénk állt, állni, akkor kérdés, hogy megvannak-e a megfelelő kutatások, a megfelelő eredmények ezekből a kutaság, kutatásokból, hogy ezt alá tudjuk támasztani, és ezt követelhessük. Nyilván hosszasan lehet beszélni erről a problémáról, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy igenis úgy kell tekinteni erre a területre, hogy ez megoldás is lehet. Köszönjük szépen. Albert Heddes kap Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek is ezt a dokumentumot. Azt gondolom, hogy mindenképpen vitát fog generálni annak tartalma, hiszen amennyiben a talajt is, tehát a termőföldeket is belevonjuk ebbe, hát akkor nem jól járunk, hiszen ez a nemzeti hatáskörbe tartozó terület szó szerint. A klímaváltozással kapcsolatban ma is nagyon kritikusan fogok állást foglalni, mert a jelentéstevővel egyetértek, hogy a foszilis nyersanyagokkal csinyán kell bánnunk minél inkább többet olvasunk a klímaváltozásról, annál kevésbé hiszem el azt, amit a tudósok itt elénk terjesztenek. Bencontár tudós nemrég bejelentette, hogy adatokat hamisítottak, és hát ezáltal még szkeptikusok szkeptikusabb vagyok a témával kapcsolatban. Nem szabad helytelen következtetésekre ragadtatnunk magunkat. Ha megnézem például a németországi online ö, újságokat is, itt ezek inkább baloldaliaknak mondhatók, ezekben azt olvashatjuk, hogy a következő évtizedekben 53 milliárdot fognak költeni az új technológiákra, a napfény elemek, napelemekre. Hát ezek olyan összegek, amelyeket egyszerűen nem engedhetünk meg magunknak, ezért kell feltennünk a kérdést, hogy milyen intézkedésekkel lehet az energiahatékonyságot elérni, azáltal, hogy minél kevesebb széndiokszidot bocsássunk ki. Egy pár évvel ezelőtt elindult egy olyan tendencia, amely helytelen, biogáz üzemekre utalnék. 100 hektár kukorica földről 59 hektáron termelnek gyakorlatilag olyan energiát, amelyet hasznosan tudunk alkalmazni, a maradék az viszont csak tulajdonképpen olyan, amivel fűtjük az atmoszférát. Korábban elmondtam már egy vita során, hogy 20 éve, 89 óta saját föld területemen van egy egyfajta meteorológiai állomás, ahol bizonyos időszök, időszakokban mérik rendszeresen a hőmérsékletet, és azt kell mondanom, hogy a megfigyelések alapján az átlag hőmérséklet inkább csökkent, úgyhogy nem is értem, hogy milyen mérésekre támaszkodva mondják azt, hogy melegszik az átlag hőmérséklet. Egyébként a történelem során mindig is melegedett a klíma, úgyhogy én nem kívánok részt venni ebben a vitában. Elnök, igazán érdekes volt ez a beszámoló, köszönjük szépen Albert. Elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek a jelentést, nagyon sok érdekességet tartalmaz, különösen itt a módosítókra utalnék, ami a klímaprognózisokat illeti. Nem tudományosan megalapozott tényekről van itt szó, hanem, hanem különböző tényekre alapozott becslésekről van szó. Tehát a prognózis az nem tény, hanem egy becslés. Ahogyan itt már elhangzott, nagyon sokszor valóban helytelen számításokra jutottunk, és emiatt aztán ez az egész vita eléggé túlfűtött ideológiai és emocionális szempontból is. Itt az Agri Szakbizottságban sokkal inkább ö, törekednünk kellene éppen ezért arra, hogy tárgyilagosan folytassuk a vitát, és tegyünk minél többet a klímavédelmért. Sajnálatos módon itt a jelentésben nem látok példát arra, hogy a hatékonyság lenne az egyik vezérfonal, az új technológiák és az hatékonyság úgy gondolom, hogy igenis hozzájárulhatna a klímavédelméhez, hiszen ezzel területeket kimélnénk meg, vizet kimélnénk meg, kevesebb vegyszert kellene használni, ezért a hatékonyság növekedés, az új technológiák és az innováció révén én úgy gondolom, hogy igenis egy járható út, hogy ezt tegyük fel és integráljuk ebbe a dokumentumba. Köszönöm szépen, George Lyon kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni Stevennek a jelentéséhez. Ami a kap jövőbeni reformját illeti, a klímaváltozás mindenképpen prioritás lesz. Ez, ez egy olyan kihívás, amelyen mindenképpen konfrontálódnunk kell, függetlenül attól, hogy honnan is datáljuk ezt az egész klímaváltozást, és az iparnak a felelősségét hol helyezzük el ebben a történetben. Beszélünk itt egyrészt ugye az ipari kibocsátásokról, és arról, hogy ezt a problémát mindenképpen kezelnünk kell, ez nyilván fontos, de nagyon fontos lenne azt kiemelni, hogy tulajdonképpen azok a gabona-félék, amelyeket termesztünk, nagy részesedést tesznek ki a tekintetben, hogy mennyi szén keletkezik. Ez az összefüggés, amit itt most vizsgálunk, és a, bízo, a ö, mezőgazdaság mennyiben járul hozzá a széndiokszid kibocsátáshoz, illetve a szén megkötéshez, hát ez mindenképpen körüljárandó, de hogyha megvizsgáljuk ezt, akkor ugye láthatjuk, hogy az ipar most csökkenti az emissziókat, és nagyon élenjárók tulajdonképpen már az utóbbi időben a, a termelők, kevesebb energiát használnak fel, és ezért környezetbarátabb a termelés. Ezt ki kell emelnünk. Hogyha jövőbe tekintünk, akkor a mezőgazdaság vonatkozásában a nagy kihívás az az, hogy egyrészt nő a lakosság, a népesség, a fejlődő országok is egyre fejlettebbeké válnak, és az élelmiszer termelés lesz egy nagy probléma. A klímaváltozásnak a hatása az lesz, hogy kevesebb víz áll rendelkezésre, és ebben az összefüggésben ezt a problémát mindenképpen meg kell ragadnunk, és 2013-tól kezdően az új kapnak központi elemévé kell tenni ezt a problémát, illetve ennek megoldását. Fontos, hogy itt szerepet játszunk, és mm, hát amit most elmondtam, jó lenne, hogyha valamilyen módon visszaköszönne majd ebben a jelentésben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, George. Annyi jó. 0,00002 százalék, úgyhogy azt kell mondanom, hogy ez teljesen felesleges, sok hűhó semmiért. Aztán hallottunk ugye egy prezentációt a széndiokszodról is, ahol láttunk egy gépezetet, amely rengeteg széndiokszidot bocsát ki, rengeteg olyan gép kerül most alkalmazása, amely megfelel természetesen az előírásoknak, de sajnos környezetre nem éppen nem károsak. Miért is beszélünk mindenről? Nos, azért, mert a tudósok meggyőztek bennünket arról, hogy ember okozta a felmelegedés, mi vagyunk a felelősek a CO2 kibocsátás növekedésért. Viszont most úgy tűnik, hogy megakadt egy kicsit ez az egész érvelési folyamat. Kelet-Angliában, az egyik egyetemen van egy kutatócsoport, amely e-maileket küld az újabb kutatási eredményekről, és most úgy tűnik, hogy miután tévedni látszanak a tudósok, és egyáltalán nem arról van szó, hogy melegszik a klíma, hanem éppenséggel hűl, most az adatokat megsemmisítik, sőt, korábban is csak manipulálták. Nézzük meg két apró adatot. 95-ben volt egy felmérés, egy jelentés, amely szerint tulajdonképpen a klímára az ember tevékenysége semmilyen hatással nincsen. Aztán voltak olyanok is, amelyek pont homlok egyenes az ellenkézőjét állították, és aztán ez vált a politikai krédóvá, erre alapozták nagyon sokan a politikájukat. A negyedik értékelés szerint a Himaláján 25 év múlva egyáltalán nem lesz sem hó, sem jég. Nos, hát az elmúlt hónapokban tulajdonképpen a tudományosság, mint olyan, erőteljesen megkérdőjelezhető, hiszen nem látjuk, hogy bekövetkezne az, amit a tudósok itt megjövendeltek. Én azt gondolom, hogy természetesen fontos az energiahatékonyság és az energiával való takarékoskodás, de ne hagyjuk, hogy az orrunknál fogva vezessenek bennünket. Köszönöm. Köszönjük szépen. asszony következik. Uh, just... Köszönöm, elnök úr. Három nagyon egyszerű megállapításom volna ezzel a jelentéssel kapcsolatosan. Azzal kezdeném, hogy néha, amikor az éghajlatváltozással kapcsolatos vitákat hallom, itt George Lendel teljesen egyetértek, megfeledkezünk arról, hogy a mezőgazdaság egyúttal óriási felvevője is a széndiokszidnak és a szén tartalmú gázoknak. Ugyanakkor, amikor az éghajlatváltozásról szó van, általában nagyon fűtött viták alakulnak ki, nem igazából racionális vagy tényalapú viták. Én az észak-írországi gazdákat képviselem. Sokan úgy gondolják, hogy Londonban, illetve itt is a bizottságban is olyan jogszabályokat vezetnek be, amelyeknek az alapjaként több kutatásra és tudományos bizonyítékra volna szükség. Én arra kérnék mindenkit, hogy egyre többet fordítsunk kutatásra, fejlesztésre, hogy többet tudjunk az éghajlat működéséről, még mielőtt újabb szabályokat alkotunk. Ez nagyon költséges a gazdák számára is, a helyi szinten, az számára is, és az adófizetők számára. Nagyon fontosnak tartom ezt. Ma is nagyon fűtött vitákat, érzelmes megállapításokat hallottam az éghajlatváltozással kapcsolatosan és egyre inkább úgy gondolom, hogy az új kap alapköve ne ez legyen, hanem az élelmiszertermelés a növekvő népesség számára, úgy, hogy ezzel a gazdák is jövedelemhez jussanak, közben a, mező, a környezet is fenntartható legyen. És még mielőtt jogszabályokat alkatunk, nézzük meg a tényeket, a tudományos eredményeket, fordítsunk többet kutatásra, fejlesztésre, hogy valódi előrelépést tudjunk elérni. Christophe Bessou, a te la parola. Christophe Bessou. Merci, Monsieur le Président. D'abord... Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdeném. Mon climatique, malheureusement, correspond à une réalité et je, ne passe pas az változás tény. Nem a jelentésről beszélek, hanem sokszor találkoztam gazdákkal, és sokszor a, a tudomány is olyan eredményekkel szolgál, amelyek objektív tények, például változik a vegetáció, különböző magasságú területeken, a hegységekben, vagyis az éghajlatváltozás olyasmi, amivel kapcsolatosan nagyon körültekintően kell eljárnunk. Nem szabad, hogy stigmatizáljuk a, az áldozatokat. Stefánnak nagyon köszönöm a jelentését, majd a különböző módosító indítványokat nyilván megtárgyaljuk, de én azt mondanám, hogy jobb volna, hogyha két dologról úgy általánosságban elgondolkodnánk. Hogyha korlátozásokat vezetünk be saját mezőgazdaságunkban az éghajlatváltozás elleni harc nevében, és ennek alapján korlátozzuk a mezőgazdasági művelés alá vont területet, nem lesz jobb a végeredmény, hogyha kevesebb a mezőgazdaság Európában és több máshol. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ne túlozzunk a liberalizálásban és a kap reformjában, és hogy viszonosságot is megköveteljünk, ezt összekapcsolhatjuk az éghajlatváltozással, mert hogyha importőré válunk, és egyre több mezőgazdasági terményt szállítunk be, akkor olyan országok azokat hozunk kedvező helyzetbe, akik nem veszik figyelembe ezeket az eredményeket. Globálisan rosszabb lesz a helyzet, klíma szempontból, például, hogyha a brazil vajról beszélünk, illetve pontosabban a brazil marhahúsról, ott még rosszabbak a körülmények, ott vannak a szállítási költségek, amelyek a hússzállítással járnak, és globális szempontból ezeket a tényezőket is figyelembe kell vennünk Franciaországban. Mi 10 ezer tonna marahúst importálunk ami azt jelenti, hogy amikor mi csökkentjük a szarvasmarha állományt, akkor ennek negatív hatása lesz, hiszen mi csökkentjük a saját kibocsátásunkat, de globális szinten még rosszabb lesz a helyzet, mint mielőtt meghoztuk volna ezt az intézkedést. Úgyhogy a, a földgolyó szempontjából ez nem javulás. Ami pedig a tudatosság fokozását illeti, erről sokat beszélünk, olyankor is szükség van erre, amikor más témákról beszélnünk, például a nemzetközi kereskedelemről, hiszen nem szabad, hogy túlságosan európai szempontból szemléljük ezeket a kérdéseket. Azokat a döntéseket, amelyeket itt meghozunk, globális szempontból kell értékelnünk. Köszönöm. Jó. Hát azt gondolom, hogy nagyon jó kis vitát folytattunk. Stepánnak köszönöm ezt a jelentést. Itt a szakbizottságon belül nem kell minden részletre kitérnünk, hiszen pár nappal ezelőtt a workshopon belül ezt már megtettük, de a mezőgazdaság pozitív a klímaváltozás elleni harcban azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű számunkra. Miriam Driessennek fogom megadni a szót, aki a DJ Agritól érkezett, majd pedig Stefán is kap még egyszer szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Bizottság szeretne köszönetet mondani a jelentéstervezetért. Ezt már láttuk a, nálunk a bizottságban, illetve az ITRE szakbizottságban is. Nagyon hasznosnak ítélem ezt a dokumentumot. Nem szeretnék a részletekbe nagyon mélyen belemenni, és abba se, hogy a mezőgazdaság most a megoldás, vagy pedig a probléma része-e. Kopenhágában a konferencián, klímakonferencián úgy vélték, hogy az energia takarékos termelés és termesztésre kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, ezt kellene támogatni. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent hallottunk, nagyon sok elemzés áll rendelkezésre a különböző tudósoktól, de hát éppen itt hallottuk, hogy a gazdák, akik dolgoznak, nagyon sokszor mást érzékelnek. De a mezőgazdaságra igenis kihatása van a klímaváltozás. Hallottunk itt ma arról, hogy a déli országokban milyen nehézségek mutatkoznak bizonyára más jellegűek, mint az északi területeken. De hát azért léteznek olyanok, olyan országok északon, akik már érzékelik a változásokat. Csapadék mennyiségre gondolok, erózióra gondolok, áradásokra. És hát ezek mind-mind negatív hatással vannak a mezőgazdálkodásra is észak felé terjednek a betegségek is. Vannak olyan kártevők, olyan roverok, amelyeknek eddig nem volt az európai klíma megfelelő élettérként, most azonban már ide költöznek. Tehát bizonyos időn belül sajnos elér bennünket is ez a sok-sok probléma. És a mezőgazdaságnak fel kell készülni arra, hogy mindezekhez az új körülményekhez alkalmazkodni tudjon. Mint ahogyan mondtam, tehát a klímaváltozás hatásait a mezőgazdaságban már érzékelni, de a mezőgazdaság is kihat a klímaváltozásra. A dinitrogén oxidra utalnék itt. Éppen ezért erőfeszítésekre van szükség, amelyeket részben már megkezdtünk, és azt kell mondanom, hogy nagyon sokan nem tudják, vagy talán elfelejtik, hogy az agrárszektor Kyoto óta 20%-kal csökkentette a kibocsátásokat. Nagyon kevés olyan ágazat van a világon, amely ennyire büszke lehet egy ilyen arányú kibocsátás csökkentésre. 20%-ról beszélünk, még egyszer hangsúlyoznám. De nem hiszem, hogy helyes lenne, hogyha most ezt úgy értelmeznénk, hogy az üvegházhatású gázok ellen szállnánk harcba. Ugye voltak különböző irányelvek a nitrátokra vonatkozóan és más területekre, amelyek igenis pozitívan hatottak arra, hogy az üvegházhatású gázkibocsátás csökkenjen. Az állapot felmérés alkalmával további intézkedéseket is rögzítettünk, hát majd meglátjuk, hogy ezeknek mi lesz a hatása. Különböző képviselők itt utaltak arra is, hogy a széndiokszid megkötése és tárolása nagyon fontos lenne például a talajban, itt az Európai Unión belül. A Lefol jelentésben mindezek szerepelnek, és ezt a véleményt osztja az Európai Bizottság is. Természetesen az előfeszítések láttán most nem mondhatjuk azt, hogy kényelmesen hátradőlünk, elmondtam már, hogy a kihatásokat egyre konkrétabban fogjuk érzékelni, és nem lehetünk biztosak afelől, hogy ami az üvegházhatású gázkibocsátások csökkentésénél elkönyvelt sikereink, ugyanígy fognak folytatódni. Lehetséges, hogy újra nőni fog az üvegházhatású gáz kibocsátás és ezért nagyon fontos, hogy a mezőgazdák is, a gazdák ugyanúgy részt vállaljanak az erőfeszítéseknél. A kihívásokra reagálni kell, és a kihatásokra fel kell készülni. Éppen ezért nagyon lényeges, hogy az üvegház hatású gázkibocsátást korlátozzuk. De emellett szükség van egy újabb erőfeszítés megvalósítására is, hiszen élelmezni kell a világ népességét. Tudjuk jól, hogy egyre több lakója van a Földnek. Egy másik kérdés a CO2 megkötés és tározás. Ez egy olyan elképzelés itt a dokumentumon belül, amit mindenképpen támogatunk. A bizottság két munkadokumentumára támaszkodott a jelentés készítője, hogy az egyik a klímaváltozáshoz való adaptáció volt, Számunkra nagyon lényeges az, hogy egy átfogó megközelítés kerüljön alkalmazásra. A klímaváltozásról ugye rengeteget szóltunk már, lényeges is meghallgatni itt a különböző véleményeket, de összességében kell tekintenünk ezt a problémát. És ennek az teljes képnek csak egy része a mezőgazdaság. Lényeges, hogy a szinergiákat meglássuk, Egyrészt fontos ez azért, hogy a gazdák jobban, költséghatékonyabban tudjanak termeszteni, és ezáltal fel tudnak készülni, adaptálódni tudnak a változásokra is. Ugyanakkor úgy a gazdaságpolitikát, a politikát és a környezetvédelmi politikát is össze kell csomagolnunk, úgymond össze kell kötni hogyan tudjuk jobban megkötni a széndiokszidot, milyen fajta talajra van szükség ehhez, hiszen tudjuk jól, hogy nagyon különbözőféle talajok léteznek, és egyik másik jobban tudja tározni a széndiokszidot. Fontos tudnunk, hogy milyen előnyöket jelentene ez, milyen hátrányai lehetnek a vizes élőhelyek lehetnek, a nedves talajok is lehetnek e, egy alternatíra, alternatíva. Vagy hogyha kevesebb fosszilis nyersanyagot használunk fel, akkor ez természetesen egy járható út, de szükség van a fosszilis nyersanyagokra. A CO2 kibocsátásnak a korlátozásához azt gondolom, hogy megfelelő kutatási eredményekre is támaszkodnunk kell, hiszen nagyon összetett témákról van itt szó. Ezért lényeges az alapkutatásoknak az erősítése, az agri főigazgatóság és a kutatási felelősök is dolgoznak ezen a területen, megbíztak tudósokat, hogy feltárják ezeket az alternatívákat, és úgy gondolom, hogy lépésről lépésre látni is fogjuk ezeknek a kutatásoknak az eredményeit. De ezeket az eredményeket már majd utána tovább kell adni, láncszemről láncszemre, egészen a gazdák felé. És a fogyasztót sem szabad majd szem előtt tévesztelenünk. Önök itt a szakbizottságon belül beszélnek a címkézésről. Hát bizonyára megállapították, hogy egyre több szupermarket az utóbbi években a széndiokszid lábnyomot is rányomja ezekre a címkékekre. De aztán pontosan ezen eljárás miatt a szupermarketeket elkezdték kritizálni. Viszont joga van a fogyasztónak kérdéseket feltenni a környezettel kapcsolatban és a termesztéssel kapcsolatban, ezért megbízható eredményekre kell tudni támaszkodni. A tagállamok közötti együttműködést is javítani kell. Egyes közösségekben, régiókban nagyon érdekes dolgokról hallunk együttműködés szintjén, és utalnék még itt arra, hogy a nemzetközi együttműködés és a nemzetközi kereskedelem a carbon leakage problémáját hogyan oldja meg? A kérdés az, hogy a mi erőfeszítéseink révén máshol nem növekszik-e a kibocsátás. Tudjuk, hogy ez egy nagyon kényes terület, egy nagyon kényes kérdés. Kopenhágában láthattuk, hogy vannak olyan országok, amelyeket nem nagyon érdekel a carbon leakage problémája mert nem áll érdekükben. Végezetül pedig hagyd mondjam, hogy nem lesz ideális megoldás, hiszen egy nagy kontextusban kell vizsgálnunk ezt a sok-sok problémát és kihívást, de mindenképpen fenntartható módon kell megközelítenünk ezt a területet. Az erőforrásokat hatékonyabban kell alkalmazni, legyen szó vízről, áramról, vagy másról. Azt már tudjuk, hogy az európai fogyasztók hajlandóak támogatni az európai mezőgazdaságot, akár direkt módon közvetlenül azzal, hogy vásárolnak európai terméket, vagy akár adó, adókon keresztül. De a polgárok csak akkor lesznek hajlandóak erre, amennyiben ez egy fenntartható mezőgazdaságot eredményez és megállíthatja a klímaváltozást. Bizonyára tudják, hogy számunkra ez a legfontosabb kérdés, és Barózó elnök úr is elmondta a szikfolaló beszédében, és Csolos biztos úr is, aki nem régiben vette föl a mandátumát, ezt húzta alá, és nyilván a KAP következő reformjában is ez lesz az egyik kulcsfontosságú kérdés. Köszönöm. Commissione e Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének. Stefan Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindenkinek a felszólalását. Többféle észrevételt hallhattunk, többféle véleménynek adtak hangot. Az egyik kétségeket fogalmazott meg a globális felmelegedéssel kapcsolatosan. Nos, Barozó úr is elmondta, illetve most már megerősítették az európai állam és kormányfők is, különösen Kopenhágában, és évek óta, ha csak nem akarjuk ezt kétségbe vonni, az, és azt gondolja a mezőgazdasági szakbizottság, hogy ellenébe tud menni az európai politikusok által kifejtett politikai álláspontnak. Persze ezt mondhatjuk, de azért ez egy kockázatos álláspont. Figyelembe kell vennünk, hogy csak a bizottság képviselője mondta volna ezt el, akkor is el kellene tudnunk mondani, hogy miért akarunk egy mezőgazdasági politikát. Pontosan azért, mert a mezőgazdaság megoldást le, jelenthet a környezetvédelem problémáira. Én csak annyit mondhatnék, hogy ezt egy kicsit nehéz lesz elmagyarázni holnap, amikor a kap költségvetéséről beszélünk. Van itt egy alapvető ellentmondás megpróbáljuk megvédeni a mezőgazdaság érdekeit, és azt a gazda, mezőgazdasági politikát, amely választ ad a, az élelmezési problémákra, a környezetvédelmi problémákra Európában és világszerte, ugyanakkor a jövőre is perspektívát kínál a gazdáknak, hiszen ez a fő téma azok számára, akik a gazdákkal találkoznak, és én gyakran találkozom velük, milyen perspektívát tudunk számukra felkínálni. Azt, hogy úgy általában ő nekik a legjobbá kell válniuk a világon ebben a versenyben, ez elégséges ajánlat, vagy pedig meg tudjuk úgy szervezni az európai mezőgazdaságot, hogy globálisan is termelékeny, versenyképes és szociálisan is fenntartható legyen. Ez forog kockán, és ezt kell figyelembe vennünk az éghajlatváltozás elleni harcban és a globális vita kontextusában. Nem szabad időt vesztegetnünk egy olyan cél kétségbe vonásával, amelyet elfogadott mindenki Európában, ha csak nem akarjuk ebben a vitában elszigetelni magunkat. Én inkább amellé tenném le a voksot, hogy az európai állampolgárok számára, az európai gazdálkodók számára új perspektívát kell nyújtanunk, új piacokat megnyitnunk, egy új projektet kell adnunk a gazdáknak. Ezt is tartalmazza indirekt módon a jelentés, nem csak az éghajlatváltozás elleni harcot. Ez az első gondolat, amit megkívántam önökkel osztani. A második pedig ami a hatékonyságot és a kutatást illeti, természetesen több kutatásra van szükség, és hogy őszinte akarok lenni, nem csak arról van szó, hogy többet kell fordtanunk a kutatásra, hanem milyen fajta kutatást finanszrozunk hogyan tudjuk bevonni a tudományt ebbe az erőfeszítésbe. Csak kémiai kutatásra van szükség, vagy a genetikailag módosított organizmusokkal kapcsolatos kutatásra, vagy pedig általában olyan kutatásra, amely megfelelő szakmai megoldásokat kínál fel a mezőgazdaság kérdéseire, figyelembe véve a talajgazdálkodást, a vízgazdálkodást, levegő minőség fenntartását és fenntartható módszereket kínál. Valóban többféle kutatásra van szükség, de célzott kutatásra is ez a mi felelősségünk, politikusi felelősség, hogy ezt kimondjuk. Én valóban én is a hatékonyság növelése mellett vagyok, de hogyha ennek a hátterében az is meghúzódik, hogy európai szinten, illetve globális szinten új termelési módszerekre van szükség, amely figyelembe veszi az ökoszisztémák működését. Írországban nem ugyanaz a helyzet, mint Portugáliában vagy Spanyolországban, ha tetszik, hanem ezt el kell ismernünk olyan mezőgazdasági politikát kell kidolgoznunk, amely mindenki számára megoldást jelent, és a leghatékonyabb módon segíti a helyzetüket. Igen, a hatékonyság és a kutatás is fontos, hogyha megfelelően politikailag célzott ez a kutatás. Nem csak szavakra van szükség, hanem tettekre is, és eszközökre. Az elmúlt 40 évben sokat beszéltünk erről, egy fenntarthatóbb megközelítésről. Ez forog most kockán, és ezért kell holnap is például a 2013 utáni kapról egyeztetnünk itt. Olyan célkitűzéseket kell szolgálnunk, amelyek mindannyiunk által elfogadhatóak, és ami a globális aspektusokat illeti, illetve a WTO szempontjai, természetesen erről már sokat beszéltünk, és sokszor elmondtuk ezt a vitáinkban. Természetesen lehetünk liberálisak, elősegíthetjük a kereskedelmet, hogyha világosan látunk a tekintetben, hogy milyenek a világ különböző tájain a termelési feltételek. Ezt a bizottság is elmondta, de vannak társadalmi feltételek is, ezekről is vitát kell folytatnunk. A bizottság hagyományos álláspontja mindig az volt, hogy a WTO ban arról tárgyal, hogy csökkentsük a vámtarifákat az export elősegítése szempontjából. Lehet, hogy itt irányt kell váltanunk. És magunk között is globális szinten 20 éve hallottuk már ezt, hogy a a kereskedelem liberalizálása minden problémát meg fog oldani. Ezt hallgatjuk 20 éve, és 20 éve csak kudarcot láttunk. Egy, millió, egy milliárd ember éhezik ma a Földön. Egyetértek, hogy ezekkel a témákkal fogalmaz, foglalkoznunk kell, és a mezőgazdasági szakbizottságon belül is, ezen a mi köreinken kívül is, meg kell azt fontolnunk, hogy hogyan tudjuk megoldani globális szinten ezeket a kérdéseket, és a WTO szintjén ez is nagyon lényeges. Ezt már korábban elmondtam a jelentéssel kapcsolatosan, hogy megpróbálunk kompromisszumokat elérni. E- a mezőgazdasági szakbizottságnak nagyon fontos, hogy tovább lépést érjen el. Nem gondolhatjuk azt, hogy mi vagyunk egy kis gal falu, amely ellenáll a, romá, a római hadseregnek, fel kell, hogy tárjuk a előrelépés lehetőségeit, és ezt minél jobban meg tudjuk tenni, annál inkább meg tudjuk védeni holnap a kapot, és annál inkább tudjuk biztosítani az élelmiszerellátást, a társadalmi kérdéseket, és így tudjuk megvédeni a kap költségvetését. Köszönöm. Köszönöm szépen, meg szeretem mindenkinek köszönni az együttműködést és elsősorban persze a jelentéstevő munkáját, és emlékeztetni szeretnék arra, hogy március 17-én szavazunk erről. A jelentésről lezárom az ülést. Holnap 9 órakor a koordinátorok ülésén találkozunk, 10 órakor pedig elkezdődik a szakbizottsági ülés. Bocsánat, javít az elnök. 9 óra 30-kor kezdődik a szakbizottság ülése.